Okay, colleagues. Monday afternoon is always late. Kedves kollégák, hétfő délután mindig nagyon nehéz megkezdeni a munkát, mert utaznak a képviselők, de 10 perc elmúlt három. De meg, hogy érkeznek a különféle frakciók képviselői. Köszöntöm Önöket. 2016 első ülésén sok mindenkivel találkoztam Strasbourgban előző héten, de minden képviselőnek, eh, hivatalnoknak és tolmácsnak boldog új évet kívánok, különösen a eh, biztosnak. Nagyon remélem, hogy 2016 mindannyiunk számára nagyon sikeres lesz. az Alsóház fejlesztési bizottság, Nemzetközi Fejlesztési Bizottságának képviselete fog meglátogatni minket hamarosan, nem sokára csatlakoznak hozzánk. E, most jelentkeznek be a szállodájukba, és a ülés idején csatlakozni fognak hozzánk hamarosan. Napirend első pontja keretében egyetlen egy változtatást tudunk bejelenteni. Brian Hayes aki a 9. pontban lenne előadó, azt kérte, hogy szavazati kötelezettségei miatt az ő napirendi pontját vegyük korábbra, ezt tehát a 7-es és a 8-as erét eh, tesszük. El tudják ezzel, fogadni, ezzel a változtatással fogadni a napirendet, kedves kollégák? Köszönöm szépen. elnök közleményei keretében egyet már elmondtam, ez pedig az alsóház látogatása a szakbizottságban. A második bejelentésni valóm az, hogy a koordinátorok döntése értelmében a szakpolitikai osztály workshopot rendez EU politika koherencia címmel, ahol az OECD képviselője, az UNDP, a Német Fejlesztési Intézet és a Glasgowi Fejlesztési Intézet képviselői foglak, fognak felszólalni február 16-án. Mivel ez egy workshop és nem meghallgatás, február 16-án 12.30-kor ebben a teremben kezdünk, és nagyon remélem, hogy a kedves kollégák megjelennek ezen a meghallgatáson, hiszen nagyon fontos szakpolitikai kérdésekről lesznek, lesz szó. Ez az a szakpolitika, ami elkülöníti az EU-t, EU-t a többi nemzetközi intéze, intézme, intézményektől. Préda úr az előadónk ebben a témában. Az ő jelentését fogjuk meg, megvitatni, és nagyon remélem, hogy a kollégák csatlakoznak, majd eljönnek a frakció koordinátorai, és a frakciók felhívják a kollégák figyelmét erre a workshopra. Köszönöm, köszöntöm a képviselőház képviselő ö, tagjait, és megvárom, amíg elfoglalják helyüket. Vegyenek ö, vizet, és nyugodtan ö, kérek mindenkit, hogy szolgálja ki magát. Harmadik napi rendi pont keretében elfogadjuk az előző ülés napi, jegyzőkönyvét, amelyet megkaptak. Ha van valami megjegyzésük ezzel kapcsolatban, akkor azt a titkárságról tájékoztassák az ülés vége előtt. Ha nincs megjegyzés, akkor az jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont bizottsági közleményei. Itt van a bizottság, nem tudom, hogy a szolgálatoknak van-e bármi bejelenteni valójuk. Semmi, A bizottság itt marad a körünkben, de bejelentésük ezúttal nincsen. Hogyha Steven Trigg itt van, az alsóház elnöke, Nemzetközi Bizottság, Fejlesztési Bizottságának elnöke, akikkel az együttműködést nagyon sokra tartjuk, és tudjuk, hogy nagyon sok hasonló kérdéssel foglalkoznak, azt is tudjuk, hogy önt júliusban nevezték ki. A mi szakbizottságunk egy évvel régebben dolgozik. Kérem, hogy mutassa be szakbizottságát az itteni kollégáknak. Köszönöm szépen Linda, és köszön, köszöntök mindenkit. Nagy örömmel jöttem el. Steven Twig vagyok, munkáspárti parlamenti képviselő vagyok az Egyesült Királyságban, és pártokon átnyúló Nemzetközi Fejlesztési Bizottság tagjai vagyunk, az a mi feladatunk, hogy ellenőrizzük a Nemzetközi Fejlesztési Osztály munkáját és a fejlesztési szakpolitikákat az Egyesült Királyságban, és az, amióta múlt júliusban átvettem az elnökséget, Lindával nagyon sokat beszéltem arról, hogy hatékonyabban végezni ezt a fel, fel, felülvizsgálati munkát, azoknak a pénzeknek az elköltését, amelyet az Európai Uniótól kapunk, azt néztük meg, hogy nemzeti parlamentként hogyan tudunk együttműködni az Európai Parlament Deveszak Ez a kezdet ennek a munkának. Két napos látogatásra jöttünk, és azt gondolom, hogy a bizottsággal is lesz eh, számos megbeszélni valónk, a civil szervezetekkel is. Köszönöm szépen, hogy meghívott minket erre a szakbizottsági ülésre. Izgalmas eh, tárgyalásra számítok. Elnök, köszönöm szépen. Nincsnek van bejelenti valója, illetve később teszi meg. Tehát hadd mondjam el, hogy önöket szeretettel köszöntjük. A bu- tavaly a Bundestagból is meglátogattak minket, illetve Luxemburgban is találkoztunk a luxemburgi elnökség idején, ahol nemzeti parlamentek elnökeivel, fejlesztési bizottságaival ültünk össze, nagyon sikeres megbeszélést tartottunk. Hadd mondjam el a kollégáknak, hogy az ülés végén fél hatkor fél hétkor. Ők visszatérnek ide e, informális párbeszédre az egyes kollégákkal, a különféle országokból, a különféle frakciókból, ahova mindenkit szeretettel várunk 6 óra 30-kor, és e, fél kor pedig e, koktélra kerül sor mindezt a brit parlament alsóházának képviselőivel. Köszönöm szépen, ezzel lezártuk az ötös napi rendi pontot. Bocsánat, abba belekezdünk, az Európai Fejlesztési Alap és Fejlesztési Együttműködési Eszköz, amelynek kérdésében eszmecserét folytatunk neve szával a nemzetközi együttműködését és fejlesztését felelős biztosan. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk 2016 elején, amelyel amelyben az e, e, első teljes munkaévét zárjuk le. A tavalyi év nagyon fontos volt, hiszen az európai fejlesztésével zártuk le, és jelentős fejlesztése kapcsolatos egy, e, egy, egy, együttműködési megállapodásokat zártunk le az SDG-ről New Yorkban, illetve a kép, az alsóházis képviselő is jelen voltak ott, 15 éves együttműködési tervet zártunk le a klímaváltozással kapcsolatban, amely szintén nagyon fontos része a mi napirendünknek. Az új fejlesztési segélyeszközök első évét zárjuk le, amely 2014-től 2020-ig folynak majd ezeknek a pro, ezeket a programokat még az előző parlament fogadta el 2009 és 2014 között, és szakbizottságunk sok tagja, sok képviselője számára ezek új programok, amelyet nem mi alakítottunk ki, nekünk csak ezeknek a megvalósítása a feladatunk. Változás történt az Európai Bizottságban is, annak szerkezetében. Mi a fejlesztési szakpolitikai koherenciáról beszéltünk, hasonló változás történt a bizottság vezetésében, azért, hogy koherens fejlesztési politikákat érheljünk el, és a közös te, tervezés ugyanígy zajlik a tagállamokkal, és ezzel tehát egy új hat éves, öt éves időszak kezdetét írjuk le most, és kér, most ellenőrzik ezt a fejlesztési politikát. Az első év alatt az új rendszerrel ismerkedtünk meg, öt munkacsoportunk van, amelyek az ellenőrzéssel foglalkoznak, stratégiai párbeszédet folytatnak a fejlesztés együttműködési eszközzel kapcsolatban. A mi e, munkacsoportunk a megvalósítási e, jogi aktusokkal és az akciótervekkel foglalkozik. Megvizsgáljuk még a nemzeti indikatív programokat is, az Európai Fejlesztési Alap keretében. A kollégák tudják, de az alsóházi képviselőknek el kell mondanom, hogy kétféle fejlesztési eszközeink van. Az egyik az EU költségvetéséből ered, ez a DCI, de a fejlesztési együttműködési eszköz, és vannak más e- e- e- eszközök a szomszédos vagy csatlakozó országok számára. Van még az ESA, EFA, amely egy kétoldalú alap, amiben országok befizetnek, és, ez, és a kotonai egyezmény alapján ez, ezzel az akácsi országainak juttatunk fejlesztési eszközöket. Párbeszédet fordatunk arról, hogy vajon kell-e folytatni ezt, vagy mi, mi váltsa fel. A mi szakbizottságunk ezzel a két ö, főprogrammal foglalkozik, Múlt héten a koordinátoraink azt vitatták meg, hogy hogy hogy folyik ez az ellenőrzés, hallottunk ötleteket arra, hogy hogyan lehet a saját munkákat fejleszteni, beszéltünk a biztossal is erről, át is adom a szót a biztos úrnak, és aztán a képviselőké a szó. Köszönöm szépen, hogy eljött. Thank you, Madam Chair. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, Linda, tisztelt képviselők. Először is engedjék meg, hogy én is viszonozzam jó kívánságaikat a jelen évre, valamint az együttműködésre vonatkozóan a fejlesztéspolitika terén. Ezt az együttműködést eléggé gyorsított tempóban kezdtük, megvizsgáltuk a legfontosabb és leginkább messzire ható kérdéseket az Addis, New York, Párizsi, Nairobi konferenciákkal kapcsolatban. A globális fejlesztési kérdéseket tárgyaltuk, most pedig az Európai Uniónak kell választ adnia a végrehajtással kapcsolatos elvárásokra az új 2030-as fenntartható fejlesztési menetrend kapcsán. Tehát nagy megelégedésemre szolgál, hogy itt lehetek ma, és egy informális eszmecserét tarthatunk a fejlesztési eszközről, a fejlesztési együttműködés eszközéről. Az önök állandó támogatása, mint az Európai Uniónak a hozzájárulása ehhez a stratégiai fejlesztési együttműködési szakpolitikához kulcsfontosságú szerepet tölt be nagy szükség van arra, hogy közös erőfeszítéseket tegyünk, felhasználjuk a szinergia hatásokat, ezeket fokozzuk, hatékonyabbá tegyük, és fokozzuk a kölcsönös bizalmat. Valóban most nagyon nehéz időket élünk. Az elmúlt hetek és hónapok során nagyon komoly próbákat kellett kiállniuk az európai intézményeknek és közös értékeinknek az illegális migráció, a különböző konfliktusok, az intolerancia, a szélsőségességek próbálják a társadalmainkat, valamint a partnerországainkat is. Az elmúlt évtized során a fejlesztés politikánk nagyon sok ember életét megkönnyítette, hozzájárult ahhoz, hogy enyhítsük a szegénységet, és szabadabb életet tegyünk lehetővé számukra, és továbbra is ez a célunk a szakpolitikáink, valamint azon források, amelyeket mozgósítani tudunk a politikák végrehajtása céljából, tanúsítják azt, hogy milyen szilárdan elköteleztük magunkat az európai alapértékek mellett. Mi, az Európai Unió egy közös erőfeszítés keretében képesek vagyunk arra, hogy konstruktívan járjunk el, és a lehetőségeinkhez képest hosszú távú választ adjunk, és orvosoljuk azon problémákat, amelyek a legnagyobb kihívások elé állítják a világ közösséget, belétve Európát is. A globális migrációs és menekült válság példátlan, ez létrehozta, hozzájárult a szükséghelyzeti alap létrehozásához, és ez egy példa arra, hogy az Európai Unió milyen választ ad a kihívások megoldása céljából. Ez kiegészíti a már létező fejlesztéspolitikai együttműködést a régióban, hogy segítsük a leginkább sérülékeny országokat Afrikában, ami az Európai Fejlesztési Alapot illeti, tekintettel annak kormányzatközi szerepére. A 2014-es év egy átmeneti időszak volt, amikor még nem álltak teljességgel rendelkezésre a források. Noha a programozás lehetővé tette az alapműködését, született egy ideiglenes megállapodás is, még a 11. fejlesztési alap létrehozása során megkezdődött a megállapodás végrehajtása, és ennek tempója fel fog gyorsulni a 2016-os év második fél éve során. Még mielőtt belemennék a részletekbe, szeretném röviden hangsúlyozni, hogy még 2013-ban az Európai Bizottság önkéntes alapon elkötelezte magát amellett, hogy támogassa az Európai Parlamentnek az Európai Fejlesztési Alap felett gyakorolt, gyakorlott megerősített felügyeletét. Az alapelvünk az volt, hogy az Európai Parlament is lehetőséget kapjon a programozási dokumentumok betekintésébe. Egy éves eszmecserét szeretnénk tartani erről a gyakorlatról, és e célból vagyunk itt most. Remélem önök is egyetértenek azzal, hogy ez a gyakorlat, ez a folyamat eddig hatékonyan működött. Ismertetnék önökkel bizonyos adatokat. Eddig összesen 79 programtervezetet juttattunk el az Európai Parlamenthez. 71 ezek közül nemzeti indikatív program, 5 regionális indikatív program, 2 pedig több országot felölelő program, amely a portugál nyelvű afrikai országokra és kelet-timorra, valamint az AKC programokra vonatkozik. Néhány programot még véglegesíteni kell, ezek közé tartozik az a Nemzeti Indikatív Program, amely a Közép-Afrikai Köztársaságra vonatkozik. Az önök meghívására szóbeli eszmecserékre is sor került az érintett munkacsoportokban. Az öt Nemzeti Indikatív Programról a Kongói Köztársaság, Gambia, Lesotho, Libéria és Zimbabwe esetében, valamint két regionális indikatív programról is volt eszmecsere, ezek Közép-Afrikát, valamint a Karib térséget érintették. Önök is megragadták azt a lehetőséget, hogy írásban észrevételezzenek hét további nemzetindikatív programot, valamint három regionális programot és az Intra AKC programot. A nemzetindikatív programok közé tartozik Angola, Benin, Komoros, Eritrea, Malawi, Mali és Mozambik. A regionális indikatív programok közé tartozik Közép-Afrika, valamint Nyugat-Afrika, és a Kelet-Afrika, Dél-Afrika és az Indiai óceán térségét felelő program. A különböző programokra vonatkozóan ismertették velünk az aggájaikat, ezekre szeretnék először is áttérni. Ami a civil társadalommal és a nemzeti parlamentekkel való konzultációt illeti, ez különösen Benin, Mali, Mozambik, Zimbabwe, Közép-Afrika és a nyugat-afrikai regionális programok esetében hangsúlyozták, csak megismételni tudom azt, hogy az Európai Unió határozottan elkötelezte magát amellett, hogy bevonja a civil társadalmat, az érintett feleket és a nemzeti parlamenteket is ebbe a konzultációba ami pedig a sajátos kontextust illeti a különböző partnerországokban a konzultációra sor került méghozzá a helyszínen az egész programozási folyamat során. Függetlenül attól, hogy mit lehetett volna megemlíteni egy ilyen programban, olyan országok, mint Zimbabwe vagy Mozambik esetében a konzultációs folyamat a különböző eszmecserékkel párhuzamosan folyt, ezek mentén jött létre a civil társadalom bevonásával foglalkozó úti terv. Ide tartoznak cselekvési tervek is, amelyek mentén az elért haladást lehet majd értékelni. Az érintett feleket is bevontuk ebbe a programozási gyakorlatba, ugyanis nagyon fontosnak tartjuk, hogy a fenntarthatóság úgy építhető ki, hogyha bevonjuk a helyi feleket. A nemzeti parlamentek bevonása attól is függ, hogy mennyiben léteznek az intézményközi fékek és ellensúlyok a különböző országokban. Benin esetében a parlamenti képviselők közvetlenül is részt vettek a különböző ágazatok kiválasztásában nagyobb, jelentősebb figyelemfelkeltést lehetett volna végrehajtani a közös parlamenti közgyűlés által, ugyanis ezekhez juttatják el a nemzeti indikatív programokat és a, regulár, a regionális programokat. Az Európai Unió regionális programok kapcsán úgy véli, hogy hasznos lenne értekezni a regionális és nemzeti parlamentekkel is, ugyanakkor ez a mandátummal rendelkező regionális szervezetek hatáskörébe tartozik, ami a fő lényegi elemeket illeti, mint a jó kormányzás, az emberi jogok, valamint a korrupcióellenes küzdelem, amelyeket különösen Angola, Mozambik, Zimbabwe, Malawi, Közép-Afrika és Nyugat-Afrika térségére vonatkozóan hangsúlyoztak, a helyi és regionális sajátosságok és szükségletek természetesen szerepet kapnak a végrehajtás során a jogalapú megközelítést használjuk fel, ahogyan az Malawi és a Nyugat-Afrikai Regionális Indikatív Program esetében történik. A különböző segítségnyújtási modalitásokról tájékoztatnak bennünket, főleg amikor a korrupció vagy a közfinanszírozással kapcsolatos hiányosságok felmerülnek. Ez elmondható Angola esetében, ahol a projektek végrehajtása lenne a jó modalitás a jó kormányzás, az emberi jogok és a korrupció elleni küzdelem szintén állandó elemei a különböző partnerekkel folytatott politikai párbeszédünknek, akár nemzeti, akár regionális szinten. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a partnerek struktúráinak és eredményeinek hiányosságaival kapcsolatos kockázatokat úgy kell értékelni, hogy ezzel szembeállítjuk a nem beavatkozás esetleges költségeit is. Az Európai Uniónak meg kell ragadni a lehetőséget, hogy előmozdítsa a változást olyan esetekben, amikor a donorok szerepe csökken fokozatosan, mint Mozambik esetében is. Végül, de nem utolsó sorban az emberi jogok érvényesítése az európai demokrácia és emberi jogok eszközével együtt kell, hogy megvalósuljon, és ezt a fejlesztés együttműködési eszköz által kell finanszírozni. Ami a nemek közti egyenlőséget és az indikátorokat illeti, ezt Lezotó, Mozambik és a közép-afrikai térség vonatkozásában emelték ki. Nyilván tisztában vannak azzal, hogy a nemek közti egyenlőség most bekerült az együttműködés fő területeire. Különböző nemzet indikatív programok tartalmaznak ilyen természetű ország elemzést, illetve ország profilt. Mozambik esetében a Gender Country Profile tartalmaz majd stratégiai cselekvési terveket is, amelyeket a vonatkozó minisztérium fog végrehajtani az Európai Unió koordinált támogatásával és más fejlesztési partnerek bevonásával. Szintén arra törekszünk, hogy nemek szerint lebontott adatokat és a nemeket figyelembe vevő indikátorokat használunk fel fokozottabban. Például Mozambik esetében a jó kormányzás és fejlesztési megállapodás keretében vannak különböző mutatók, amelyek egy szélesebb körű érték értékelési keretre épülnek. Itt a nemek szerint lebontott adatokat és mutatókat kell használnunk, amelyek figyelembe veszik a nőket érintő kihívásokat is. Lezotó esetében az összes tanulmány, amely a különböző cselekvési terv kidolgozásában szerepet kap, figyelembe veszi a nemekkel kapcsolatos célkitűzéseket és mutatókat. Tudják, hogy a nemek közti egyenlőség az egyik fő prioritásom, miután októberben a tanács támogatta ezt a nemek, nemekkel kapcsolatos cselekvési tervet, ez kötelezővé vált számunkra és a tagállamokra nézve is. A konkrét végrehajtás érdekében kell egy intézményi paradigmaváltás, és azt sem rejtetem vék alá, hogy további erőfeszítésekre van szükség az emberi és pénzügyi források terén az alapvető szociális szolgáltatások, illetve szociális társadalmi védelem területén, Lesotho, Benin és a nyugat-afrikai regionális programok esetében. Szeretném hangsúlyozni a koncentráció, a komplementaritás és a szubszidiaritás alap elveit, amelyek a változási menetrendben szerepelnek. Ezeket különös tekintettel alkalmaztuk a közép-afrikai regionális programban, azon prioritások mellett, amelyek megjelennek a regionális feleknél is. Másfelől a Nyugat-Afrikai Regionális Indikatív Program támogatja a különböző fellépéseket, amelyek célja a válságra és a válság utáni időszakra való felkészülés, belétve az egészségügyi válsághelyzeteket. Success story in terms of social protection. Uh, szociális védelem a tizedik EDF keretében sikertörténet, és az erőfeszítéseinket folytatjuk majd a 11. EDF keretében. Támogatjuk a kormány kötelezettségvállalását, ami a szociális védelmet illeti, a legkiszolgáltatóbb szegmens számára próbálunk jólétet biztosítani, segítségnyújtást adni, gondolok itt különösen a gyermekekre. Bizonyos esetekben, mint Máli és Benin esetében, az Európai Unió nem szól bele az egészségügyi ágazatba, a donorok munkamegosztásának elve alapján. Ami a környezetvédelmi és szociális hatástanulmányt illeti, különösen lezutó esetében, illetve nagy infrastruktúrák esetében nem valószínű, hogy az Európai Unió nagy mértékű infrastruktúrális beruházásokat fog finanszírozni. Azonban megnyugtatom önöket, hogy minden lehetséges részvétel, és ide tartozik a kismértékű beruházás, például a vízügyi infrastruktúrába, szem előtt tartja majd a környezetvédelmi és szociális fenntarthatóságot. Aztán a donor koordinációja, nagyon fontos kérdés, Angola, Gambia, Eritrea és Malawi esetében beszéltünk erről, azt mondtuk, hogy nagyon nehéz politikai környezetben kell működnünk. A fő célkitűzésünk az, hogy a párbeszédet föntartsuk ezekkel az országokkal, és az nyitott maradjon, amennyire csak lehetséges. Az a választás, hogy egyáltalán ne lépjünk fel ezekbe az országokba, sok pénzt bekerülhet, nem csak azonnali szempontból, tehát nem csak a, a lakosság életminőségét illetően, hanem közép és hosszú távon a régió stabilitását illetően is. Malawi esetében elmondhatom, hogy a legfőbb fejlesztési donorok, különösen az Európai Uniós tagállamok elkötelezettek amellett, hogy szorosabban együttműködjenek gyakorlati szinten. Jó pár konkrét területet azonosítottunk már a donor koordinációra nézve, például az elszámoltathatóságot, az élelmezést, a szociális védelmet, illetve a civil, társadalma, civil társadalma védelmét többek között. Most pedig három konkrét aggályra szeretnék reagálni. Először is a nemzeti indikatív programok a Komorosz esetében nem tartalmaznak konkrét javaslatokat. Ez a megvalósítás keretébe tartozik, és megfelelő azonosításra, megfogalmazásra van szükség, ez most folyamatban van. Ami Eritreát illeti, a bizottság ezzel kapcsolatos véleménye a következő. Míg osztja a bizottság az Európai Parlament emberi jogi aggájait, úgy gondolja, hogy az itteni fellépés lehetőséget biztosít arra, hogy előrelépés történjen ebben az országban, illetve hangsúlyozhassuk azt, hogy nemzetközi emberi jogi normákhoz kell igazodni ennek az országnak lehetővé teszi a fellépés azt is, hogy támogassuk a lakosságot, javítsuk az életminőséget, és hozzájáruljunk a békéhez és a stabilitáshoz ebben az országban, illetve a régióban. Az eritreai lakosság kapja meg majd ezt a támogatást, a központi kormány nem kap támogatást, A gondolok itt az energiaágazatra, illetve a kormány ágazatra, az adminisztrációs ágazatra. A bizottság ezt nyomon fogja követni, Európai Uniós források semmiképpen nem a rendszert támogatják. A parlament véleményét figyelembe fogjuk venni a 11. edélt megvalósításakor, ugyanakkor bizonyos alapelvek vezérelnek majd bennünket, amelyekben az EDF bizottság tagjai egyeztek meg. Ezek közé tartozik az ENSZ univerzális eh, periódikus áttekintéssel kapcsolatos javaslatok, Eritre vonatkozóan, illetve megvizsgáljuk, hogy milyen előrelépés történt az emberi jogi helyzetben. A harmadik kérdés, ami a fejlesztési együttműködési eszköz, hadd mondjam el, hogy ez egy külön eszköz, tehát nem az EDF-ről van szó, más a legális háttere, és megállapodtunk egy stratégiai párbeszédben a programozási időszak elején. Ebben a tekintetben szeretném megragadni a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a DEVE szakbizottságnak, azért, hogy szerepet vállaltak a DCI stratégiai párbeszédben. Mindannyian előnyét láttuk ennek a közös munkának, hiszen nagyon hasznos perspektívákat nyitott a programozásban. Várom a stratégiai párbeszéd következő fordulóját, amely a félidős áttekintést fogja előkészíteni a DCI esetében, illetve a programozási anyagok felülvizsgálatát. A stratégiai párbeszédek végkövetkeztetései alapján, valamint a bizottság több éves programozással kapcsolatos döntései alapján most a megvalósítás szakasza van folyamatban, örömünkre szolgál az, hogy továbbra is tájékoztatást nyújthatunk a parlamentnek, illetve folytathatjuk a rendszeres párbeszédet. Zárásképpen hadd mondjak köszönetet azért, hogy alapvetően kérdéseket hoznak ezen a területen, illetve intézményközi áttekintést biztosít a parlament, nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk ezt a párbeszédet, vitázhatunk, és kíváncsian várom a megjegyzéseiket, kérdéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, hogy ilyen részletes áttekintését adta programjainak, és válaszolt a különféle országok kérdéseire. A különféle frak- frakció koordinátorai megjelentek, és a munkacsoportok elnökei, például a közép-ázsiai, kelet-afrikai, indiai óceáni e, munkacsoport e, elnöke, illetve Nizséva, aki a dél-ázsiai e, munkacsoport elnöke hármasával veszük a kérdéseket. Kezdjük a néppárttal. Ezt a látogatóknak mondom el, hogy a néppárt a legnagyobb frakciánk, a legnagyobb frakciónk. Erike Gerőszalom az elnöke frakciónkban, szakcsoportunkban. Megnézzük, hogy mekkora, milyen hosszú kérdéseket tesznek fel, aztán majd meglátjuk, hogy hogy osztjuk be Meghallgatjuk tehát az első három kérdést, eh, amelyre a biztos válaszol, majd aztán veszük a következő hármat. Hála, predsednice. Evo, ja bych želio... Kedves elnök asszony, köszönöm szépen. Hadd köszöntsem én is az alsóházi kollégákat. Szeretném megköszönni a biztosnak is, hogy megjelent ülésünkön és elismételném, amit elnök asszony az elején mondott. Szeretném megköszönni a biztos úrnak a elmúlt évben folytatott nagyszerű együttműködést, ami elsősorban a fenntartható fejlődés céljaira koncentrált, sikerült szeptemberben a közgyűlés ülésen számos kérdést harmonizálni idén. A összhang a megvalósításra fog irányulni. Biztos úr, tudom, hogy senki nem akarja, hogy egyre több határozatot fogadjunk el. Azt szeretnénk, hogyha a parlament inkább felülvizsgálna, ellenőrizni azokat a programokat, amelyek már beindultak, és ezek megvalósítását eh, vizsgálná felül. Ez a szakbizottság mindig is támogatta az erőteljes fejlesztési politikákat, és azt gondolom, hogy eh, ezt a vitát is azzal kell lezárni, hogy elmondjuk, hogy valóban szükség is van ilyen erőteljes fejlesztési politikákra ezekben az időkben, azt is tudjuk, hogy nem mindenki ért egyet. A bizottság és a parlament közti remek együttműködés azonban e, fejleszthető még. Hanutassak rá néhány témára és kérésre, amelyre választ adhat. Ami a dokumentációt illeti, ezt nagyon releváns kérdésnek tartjuk, és meghatározzák azt a határidőt is, amikor a bizottság benyújtja a dokumentumait a szakbizottságnak. Azt gondolom, hogy ezek nagyon feszesek, és ezen lehetne valamit javítani. Nem csak technikai kérdéssel van, van itt szó, hiszen így módon a parlamenterek, a képviselők is alaposabban el tudjak végezni az ellenőrzési munkát. Ami pedig a felülvizsgálatot illeti, ön is beszélt a éves programokról, ott mindig van mit fejleszteni, javítani. Azonban a bizottság nem válaszolt a munkacsoportok kérdésére, nem jelentek meg ülésünkön, és azt gondoljuk, hogy ugyanaz a jogalap, amely a múlt, több éves programok mögött van, ezt fel lehetne használni az éves akciótervek készítésekor is, amely ebben az esetben, és ahogy a esetében is láttuk, amelyet ön is kiemelt, a bizottság munkájának középpontjában fog állni. Azt gondoljuk tehát, hogy a bizottság képviselőinek meg kéne jelenni a munkacsoportunk ülésén. Ön is további információt nyújtott be különféle programokat illetően, de a nekem átadott információk alapján úgy tudom, hogy a külső szolgálatok kérései, információ kéréseit inkább ha, hamarabban időben meg kéne válaszolni, ami pedig az eritreai esetet illeti, valamint az Európai Parlament munkacsoportjának következtetéseit. Ennek a tartalmáról vitatkozhatunk, azonban hangsúlyozni szeretném, hogy amint a tanács elé érkezik, a tagállamokat nem tájékoztatták, vagy nem kellően tájékoztatták az Európai Parlament álláspontjáról, és ezért a munkacsoport következtetéseit be kell nyújtani az tagállamoknak, és azért, hogy teljes körű tájékoztatást kaphassanak, és ennek alapján juthassanak olyan következtetésekre, amelyek a témába vágnak. Ebben az esetben, Eritrea esetében azt hallottam, hogy ez nem történt meg, és a tagállamokat részleteiben vagy egyáltalán nem tájékoztatták arról, hogy az Európai Parlament ellenezte a dokumentumot. Több kérdést érintettem már, van még egy. Ön azt jelentette be, hogy 2016 az új párbeszédek megnyitásának éve szeretnénk tudni, hogy ezt hogy fogják felépíteni. Köszönöm szépen. Thank you. Elnök, Ernike Guerrero következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Köszönöm a hosszú bevezetőjét amelyben nagyon releváns információkat nyújtott jó néhány nemzeti indikatív programról, illetve azok működéséről. Egyetértek azzal a gondolattal, a Davos Tír kifejtett, arra vonatkozóan, hogy 2016 az alkalmazás éve kell legyen, a végrehajtás éve. Végre kell hajtani azon kezdeményezéseket, amelyek 2015-ből származnak. 2015 egyébként egy megismételhetetlen, példátlan év volt, hiszen különböző politikák születtek a fejlesztés terén, nemzetközi csúcs találkozókra került sor, megállapodások jöttek létre, kötelezettségvállalások, és ugye ott van még a humanitárius konferencia, amelyre Isztambulban kerül sor majd májusban, idén, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy 2015-ben jött létre a fejlesztés együttműködés fő struktúrája az elkövetkezendő évekre nézve. Most pedig eh, itt az ideje, hogy eh, mindezt a gyakorlatban is eh, végrehajtsuk, és ez a Fejlesztési Bizottság, valamint az Európai Bizottság válvetve kell, hogy dolgozzanak ezen programok végrehajtása érdekében. Másodszorban szerettem volna egy megjegyzést tenni azon munkával kapcsolatban, amelyet itt folytatunk, amikor is eh, a felügyeletre helyeződik a hangsúly, erre az ellenőrzésre, amelyet ma is végzünk. Ez az ellenőrzés az Európai Parlament egyik fő feladata, a parlamentarizmus egyik lényegi eleme. Valóban az Európai Parlament a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a jogalkotási tevékenységét kiterjesztette, de ez nem jelenti azt, sőt, éppen ellenkezőleg, ez azt is jelenti, hogy az ellenőrzési feladatkörét is megerősítse, méghozzá úgy, hogy egy sokkal jobban felismerhető parlamenté váljon, és összevethető legyen más parlamentekkel a világon. Ez az ellenőrzési feladatkör ennek keretében információkat kapunk és információkat osztunk meg másokkal, de a bizottság tapasztalhatja azt is, hogy az európai parlamenti képviselők milyen aggályokat fogalmaznak meg, és ez nagyon hasznos a munka szempontjából. Vannak különböző problémák, amelyekre ugye Davor is utalt, nem szeretném megismételni azokat, amelyeket ő már részletesen kifejtett. Minden esetre az első, valóban a határidőkkel kapcsolatos, ugyanis nagyon kevés időnk van itt a bizottságban, hogy értékeljük a különböző dokumentumokat és javaslatokat az átmeneti, az ideiglenes programokat, amelyeket az Európa Bizottságtól kapunk. Figyelembe kell venni azt, hogy a bizottság számára talán vannak olyan dolgok, amelyek annyira nem evidensek, vagy nem láthatóak, számunkra viszont fontosak. Mi ugyanis a hétnek nem feltétlenül töltjük minden egyes napját parlamenti üléseken. Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük azt a naptárt, az Európai Parlament működésére vonatkozóan a 2017-es év naptárát, amelyet jóvá hagytunk, és amely javarészt hasonlít a 2016-os naptárhoz, azt láthatjuk, hogy van kilenc választókörzeti hét, ami nagyon fontos a képviselők számára, fontos, hogy a nemzeti választókörzeteinkbe is ellátogassuk, ellátogassunk. A frakcióm egyébként úgy gondolja, hogy túl sok ezeknek a száma. mindesetre nem akarom most ismét megnyitni ezt a vitát, amelyet már lefolytattunk a parlamentben. Mindenesetre, ha nem veszük figyelembe azon heteket, amelyek során elvileg a választókörzetünkben dolgozunk. Ha kivesszük a nyári heteket, a karácsonyi téli szünetet, és egyéb eseményeket, akkor az igazság az, hogy nagyon kevés időnk marad arra, hogy ilyen jellegű munkát végezzünk. És vannak más aspektusok is, mint például az, hogy bizonyos esetekben az Európai Bizottságtól kapott dokumentumok későn érkeznek, például csütörtökön, egy hétvége előtt, ami nyilván nem könnyíti meg a munkánkat. Természetesen tudjuk, hogy vannak bizonyos határidők, bizonyos lefektetett határidők a különböző szabályzatokban, ezeket nem lehet megkerülni, de úgy vélem, hogy több frakció itt a parlamentben elégedettebb lenne, hogyha ezen határidőket úgy kezelnénk, hogy valóban a parlamenti munkának szentett napok legyenek, így ugyanis nagyobb mozgásterünk lenne. Másfelől pedig azt is kérném, hogy az írott, az írásos eljárásokat ne használjuk, ne vegyük igénybe túlzottan, mert ezek során, ezek, figye, ezek alkalmazásával kell a bizottsági kérdésekre válaszolnunk. Ami a bizottság jelenlétét illeti a különböző munkacsoportok ülésén, amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, úgy vélem, hogy egyfelől az, a bizottság ugye spanyolul ugyanazzal a szóval illetjük mind a kettőt, tehát a önök bizottság, az Európai Bizottság számára hasznos lenne, hogyha részt tudna venni a mi bizottságunk munkáján, amikor értékeljük a munkacsoportokban a különböző anyagokat, amelyeket önöktől kapunk. És itt nem csak kiegészítő információkról van szó az Európai Bizottság számára, hanem itt egyfajta együttműködési légkör alakítható ki. Előfordul, hogy az ember abba a kísértésbe esik, hogy elvessen valamit, nem feltétlenül azért, mert nem törekszik kompromisszumra, hanem egész egyszerűen azért, mert hiányzik a közvetlen őszinte párbeszéd és együttműködés az Európai Bizottság, valamint a Fejlesztési Szakbizottság szolgálatai között. Továbbá Ugye jóvá hagytuk, nem hagytuk még jóvá, csak éppen elfogadtuk az új intézményközi megállapodást a három intézmény között. Ezzel kapcsolatban vannak még a fejlesztést, az átláthatóságot, az információt érintő kérdések, amelyeket pontosítanunk kell. Eritreáról nem szeretnék többet szólni, mert először is úgy gondolom, hogy ezt több szakbizottság ülésen megvitattuk már. Bronzulika képviselő több hozzászólásában emlékezetem szerint kitért erre, Stír úr pedig részletesen fogalmazott erről. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy egyetértek Nimica biztos elvi álláspontjával. Nem nevezhető helyes gyakorlatnak az, amikor van egy ilyenfajta konfliktus, hogyha ezt megkerüljük, és azt mondjuk, hogy nem törekszünk együttműködésre. Az a jó, hogyha az együttműködést felhasználjuk arra, hogy bizonyos viselkedési változást eredményezzünk a másik félnél. Nyomásgyakorlás nélkül erre nem kerülne nyilván sor, de mindig megvannak ugye a határok, amelyeket alap, eseti alapon kell értékelnünk. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy valóban az emberi jogok tartósan sérülnek-e. Egy ilyen esetben persze nem hunyhatunk szemet a tények felett. Tehát együttműködés igen, lépéseket kell tennünk a változások előmozdítása érdekében, de azért egyértelműen le kell szögeznünk, hogy mi az, amiből nem engedünk, és mi az, amit már nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Végezetül pedig az új intézményközi megállapodásra térnék ki. Maximálisan korlátozni kell a, a dokumentumok titkosítását, hiszen ezek túlzott alkalmazása akadályozza a parlament munkáját, illetve a parlament ellenőrzési hatáskörét. Tehát biztos úr, még egyszer, ami a frakciómat illeti, mi is úgy gondoljuk, hogy pozitívan értékelendő az eddigi együttműködésünk az Európai Bizottsággal, megpróbáltam kitérni bizonyos pontokra, amelyekkel azt hiszem a különböző frakciók egyetértünk, és ahol javításra van szükség, és amelyek javíthatók is, hogyha mindkét fél erre törekszik. Köszönöm szépen, nagyon sokan kértek még szót. Következzen, Michel, a következő kör elején egy pár képviselőt meghallgatunk, és utána válaszokat Ah bon, merci, merci. Euh, merci, madame Charlie. I've got it for the Liberal group in the Parliament here. Oui. A liberálisok részéről tessék. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, én is üdvözlöm az ház képviselőit. Nagyon nagyra becsüljük az erőfeszítéseiket, már ami a fejlesztési ö, finanszírozásokat illeti, illetve az ezzel kapcsolatos támogatásokat. Tényleg ezelőtt, ezelőtt fejet hajtunk, az Egyesült Királyság az egyik olyan ország, amely betartja a szavát, azt mondja, amit tesz, és azt tesz, amit mond, ez remek, és valóban fejet hajtunk ezelőtt, bár tudjuk, hogy milyen költségvetési, gazdasági nehézségekkel küzd ez az ország is. Ami pedig az Európai Fejlesztési Alapot illeti, egy-két megjegyzéssel élnék, hogyha megengedik. Köszönöm a biztos úrnak, hogy bevezette a vitát, és különböző kérdéseket, területeket fölvetett, ezek nagyon fontosak számunkra, a parlament számára, akiknek ellenőrzési feladatuk van. Egy-két változóval azonban kiegészíteném ezt, hiszen ez nagy mértékben megváltoztatja az ottani fellépésünket. Az egyik a trust fundok sokszorozó, megsokszorozódása, 3,6 milliárdot allokáltunk a trust keretében Afrika számára, máltai ülésünkön. A bizottság mobilizálja ezeket a forrásokat, és rezervbe, tartalékba helyezi, ez mind rendben van, és a tagállamoknak ki kell ezt egészíteniük több mint egy milliárddal. Miről is beszélünk? Mint egy 5%-os hozzájárulásról, de ez nem érkezik meg, és nem ilyen reményünk sincs erre. A kérdésem pedig, mi fog történni a 3,6 milliárddal? Mit teszünk, hogyha nem érkeznek be a források? a bizottság akkor nem tud megfelelni az elvárásoknak, az afrikai szükségleteknek. Mit fogunk tenni? Megpróbáljuk valahogy az 1,8 milliárdot valahonnan máshonnan összeszedni, valamilyen más borítékból, valamilyen más fiókból az Európai Bizottság házatájáról. Aztán a második megjegyzés az afrikai adóság. Nos, ebben a tekintetben jó pár szakértő kimondja, hogy ez az adóság ismét növekszik Afrikában. Mm, nem haladja meg az Európai Uniós szintet, de mégis növekszik ez az adósági tendencia, és néha aggodalomra ad okot bizonyos országok esetében. Tehát itt is azért oda kell figyelni az afrikai országok mobiliz- mobilizációjára, illetve az európai fejlesztési eszköz alkalmazására is, hogyha ebben a háttérben dolgozunk. Aztán a harmadik ilyen változó a bizonytalanság. Gondolok itt az AKC országokkal való kapcsolatunkra. Hogyha egy megfelelő programozási időszakban vagyunk pénzügyi szempontból, és folytatjuk a többi az elképzelésrőjénket, illetve a projektjeinket, akkor mostantól kezdve pontosan látni kell, hogy mi történik majd 2020 után. Ez azt jelenti, hogy a kiadások egy részét már erre kell irányozni, meg kell néznünk, hogy hogyan lehet pozitív eredményeket elérni, de ezek csak akkor fognak megjelenni, hogyha a 2020 utáni folytonosság biztosítva van. Aztán a negyedik változó, a gazdasági partnerség milyen hatással lesz, a beruházásokra, az afrikai országokba történő beruházásokra, gondolok itt a fejlesztés alapra, illetve más forrásokra. Tehát ez a gazdasági partnerség ugye egy nagyon fontos finanszírozási háttér, ugyanakkor figyelembe kell venni az emberi jogok kérdését. Hogyan értékeli ennek a hatását? Aztán az ötödik megjegyzésem, mi a helyzet a pánafrikai programmal, hogyan viszonyul ez az Európai Uniós fellépéshez az afrikai partner részéről, tehát az AKC országok részéről. Itt mintegy 1 milliárd eurót szántunk egy 7 éves időszakban a pánafrikai programokra. Hogyan vélekedik erről? Hiszen ugyanaz a bizottság irányítja ezt a programot, de egy másik eszköz keretében, a DCI keretében, Nos, ezek azok a kérdések, amelyeket fontosnak tartok, és ismét hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon jó lenne a pénzügyi vagy fejlesztési minisztert itt látni, ebben a bizottságban, és megnézni, hogy mi történik az európai szemeszter keretében, milyen kötelezettségvállalásokat tettek, az európai fejlesztési megállapodás vagy konszenzus keretében, mert mostantól kezdve nagyon fontos, hogy valóban betartsuk a szavunkat és az aláírásunkat tiszteletben tartsuk. Ez azt jelenti, hogy a 2005 óta történő fejleményekben nem hiszünk, ott van a Trust Fund, ott van a, a törökországi finanszírozás kérdése, megint középszinten történik a finanszírozás, az Európai Uniós tagállamokra helyeződik a hangsúly. Tehát a problémát annak gyökerénél kell kezelni. Komolyan vehetnek-e bennünket, hogyha nem változtatjuk meg a munkamódszerünket? Hogyan lehetne elérni azt, hogy ez a fórum a tagállamok jóváhagyásával, illetve azok parlamentjeinek jóvá jóváhagyásával valóban előrelépést tudjon megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy végig kellene gondolnunk, hogy milyen hatékonyabb módszert tudnánk fölmutatni, és így hitelesebbé válni a partnereink szemében, hiszen ők az ígéreteink alapján ítélnek meg bennünket, és ez igaz az európai fejlesztési eszközre, illetve más finanszírozási eszközökre is ezen a területen. E Köszönöm szépen, most az Nyisd Déva az ECR nevében. Köszönöm, elnök asszony! Dézsavú érzésem van. Tíz éve dolgozom már ebben a szakbizottságban, és az az érzésem, hogy na tessék, itt van ez a rengeteg eszköz, nemzeti indikatív programok, tanulmányok, monitorozási módszer, teljesítési módszer, bla bla bla, és így tovább. És akkor idejön a biztos, és tart egy magasröptű beszédet, ahogy ezt hallottuk, és mind beleegyezünk, e- ezt azt hozzáteszünk, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentése katasztrófa. Azt mondja a következőt, hogy az EU alapok semmiféle célt nem érnek el, érnek el, de a delegációink nem, te, nem teljesítik a feladataikat, és rengeteg pénzt pazarolnak el. Hadd, tegye, hadd mondjak néhány példát. Az a delegáció, mely 2014 végén 20,5 milliárd el nem költött eh, euróval rendelkezett. Az a periódus, amiben ezt el kell költeni, az 3,8 év lenne. A Manatai delegációnak azonban 27 évre lenne, eh, lenne szüksége, hogy ezt elköltse, 22 millió euró van, amely érthető módon 25 évre e, ruki, 16 éven keresztül, Azerbajdzsán esetében, és a jó Isten tudja csak, hogy mire, mire adtunk pénzt Azerbajdzsánban, 16 évre lenne szükség, hogy 103 milliót elköltsenek, az pedig az egyik olajban leggazdagabb ország. Megvizsgálták 2598 projektre 30 milliárd eurót költöttek megvalósításra, 805 projektre 30,8 milliót, és ez, és ez késedelmet szenvedett. Minden második elköltött e euró hatása késedelmet szenvedett. A teljes költés 33%-a nem jut el a célhoz. Beszéljünk vörös és narancsszínű fény, fényekről. Minden el, harmadik elkötött euró nem éri el a tervezett hatást. 500 projekt 800 millió euró értékében kisdelmet szenvezett, és nem érte el a célját, a kitűzött célját. Biztos úr, én nem tudnék aludni, hogyha ilyen papírt küldenének nekem, ami, ami a mi teljesítményünket így írja le. Aztán felsorolják, hogy az egyes delegációk mi, melyek, te, melyek teljesítettek jól, és melyek teljesítettek rosszul. Nagyon sok ilyen delegációnk, ideérte az is a, az, a, az az ország, amelyen én foglalkozom, egyre rosszabbul teljesít. És ez áll a többi szakbizottságra is, nemzeti indikatív programokra, amelyet mi monitorozunk. Válságponthoz érkeztünk, elnök biztos úr. Minden egyes projektet felül kell vizsgálni, és egy szükségcsoportot kell létrehozni, hogy átlássuk, hogy hova, hova került az adófizetők pénze, vagy hova nem került. És hogyha nem került sehova, akkor miről beszélünk itt? És amíg ezeket a pénzeket nem költjük el, addig emberek milliói halnak meg, vagy éheznek, nem kapnak ivóvizet. Azt hiszem, hogy meg kell kongatnunk a vészharangot, és meg kell néznünk, hogy mi az, amit mostanáig csináltunk, és valamiféle intézkedést kell elfogadnunk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen. Hadd mondjam a kollégáknak a jelentésről azt, a megjegyzésekben olvashatják, hogy ez nem a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jelentése, és és ezt nem a szakbizottság irodája írta meg. Sajnálattal mondom, hogy nem azért olvastam erről, mert az elnök idejött és átadta nekem, hanem megjelent az újságban. És hogy a fejlesztési eszközökkel kapcsolatban problémák vannak, ezeknek a felelős személyeknek el kéne jönni a szakbizottságra, és beszámolni erről, és nem az újságoknak beszélni erről. Csütörtökön Strasbourgon összeült a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, és elmondta a képviselőknek, hogy, hogy ezeket a kérdéseket nem hozták ott szóba. Ez tehát egy nem hivatalos papír az költségvetési ellenőrzés részéről. Nem tudom, hogy miért kérték ki, és nem tudom, hogy hogyan kerülhetett ki a sajtóhoz. Hogyha vannak ilyen problémák, azokat itt kell megvitatni, azok, azokat az illető bizottságoknak kell szóba hozni, és akkor majd napirendre tűzük és megbeszéljük de azt szeretném, hogy a szakbizottság csütörtök reggel megjelent ezen a megbeszélésen, és ezt a tanulmányt nem hozták szóba. Kíváncsi vagyok, hogy a biztos úr erre mit mond, de azt szeretném elmondani a bizot, kollégáknak, hogy tisztában vagyok ezzel a tanulmány, ismerem ezt a tanulmányt, nem tudom, minek nevezzük, de azt gondolom, hogy a megfelelő eljárási mód azt kívánja, hogy komolyan bánjunk, foglalkozunk vele. Hiszen nem az eredményekről van szó, hanem a programozás első évéről. És itt egy öt, öt éves programról van szó, ez a meg, feljegyzés, amelyet a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság hivatala készítette el, az az első évről szólt, amely egy öt éves program első éve feltünteti, hogy melyek a problémák. A leg, legproblémás, legproblémásabb országok voltak Szíria és Jemen, és így tovább. Szeretnénk megérteni, hogy miért ezek a problémás országok. Foly, foly, komoly vitát kell erről prog, programni, és erre majd visszatérünk. Helyde Hautala következik. Köszönöm szépen. Teljes mértékben osztom azt, amit az elnök azt, hogy Nina McEwen elmondott. Nagyon alapos ellenőrzésre van szükség, és ezért jöttünk ma össze, és ezért tárgyalunk. Neve Mimica biztosal is, nem olyan papírokról kell, dokumentumokról kell tárgyalni, amelyeket csak félig gondoltak végni. Meg kell beszélnünk a manuai kudarcot is, amelyet gyakorlatilag letarolt a hurikán, és egyértelmű, hogy nagyon nehéz úgy tenni, mintha nem történt volna semmi ilyen országokban. Szíria és Jemen, tudjuk, hogy ezek a legtörékenyebb, legsérülékenyebb országok ma, Eh, eltart egy ideig, amíg a programok megvalósulnak ezekben az országokban. Azt gondolom, hogy nem lenne okos, hogyha a sajtó olyan információt kapna, amely tényeken, nem tényeken alapul, és amelyet mi nem vitattunk meg eh, azon szervezetek által, akiknek feladata az ellenőrzés és nagyon nagy kár, hogy, nem, hogy, a, frakció, hogy a szak, szakbizottság sem kapta meg. Szeretném osztani a kollégáim véleményét, akik az ellenőrzési eljárásról szóltak, hiszen ez egy nagyon értékes folyamat. Ez egy olyan kompetencia a parlament részéről, amelyet most kaptunk meg, és ezt jól kell felhasználni, jobban, mint eddig. Azt is gondolom, hogy párbeszédről van itt szó, interakcióról az egyes intézmények között, és remélem, hogy megtaláljuk a jó módját annak, hogy vitatkozzunk és kérdéseket megvitassunk. Hadd említsem az eritreai Nemzeti Indikatív Program híres példáját. A parlament soha nem mondta azt, hogy nem szabad részt felvennünk a kapcsolatot Eritreával, hanem árnyaltabb, jobban végiggondolt módon kell ezt tenni Hogyha tehát több a lehetőségünk a vitára, akkor talán egyet tudunk érteni, biztos úr. És azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb az az, hogyha a bizottság nem vesz részt ezekben a vitákban, hiszen párbeszédre van szükség, nem egy, egy irányú az út, amelyen eh, haladunk, és csak folyamatosan kritizálunk és ellenőrzünk. Ami pedig a dokumentumok titkosítását illeti, szerintem nem szolgálja a célt, a, fejlesztési eh, eredmények célját, ezért örülnék, hogyha a bizottság és a tanács az EDF alapok kérdésében nagyon alaposan megnézni, hogy van-e jogi alapja a mi jogszabályunkban annak, hogy titkosan tartsuk ezeket a dokumentumokat. Minek, minek legyenek titkosak? Vajon e, állambiztonsági kérdésekről van benne szó, vagy nemzetközi kapcsolatokat sértenek, hiszen a teljes interakciónk, a teljes munkának az a eh, feladata, hogy fejlesztjük a nemzetközi viszonyokat, nemzetközi kapcsolatokat az Európai Unió és eh, partnerállamai között. Van pár kérdésem azokról a speciális alapokról, amelyeket ön is említett. Vanok az aggodalomra a fejlesztési eszközökhöz kihelyezett eh, pénzek körül nagyon, túl sok, nagyon sok érdek van, és a parlamentnek szüksége van a bizottságra, és viszont, és együtt kell megnézni, hogy vagy nem adjuk-e fel az alapelveidünket arról, hogy hogyan akarunk a fejlesztési hat, hatásosságot elérni. Biztos úr, lehet-e vajon rávilágítani, megmagyarázni azt, hogy milyen ezek, hogy ezek a speciális trust alapok ahova pénzeket helyeztünk ki, hogy működnek, és van-e okunk arra, hogy aggódjunk amiatt, hogy ezeket az alapokat más szereplők lenyúlták, akinek más az érdeke. És nem azt szeretném mondani, hogy a bevándorlás kiváltókait kell felszámolni, a fejlesztési alapokkal ezt sokkal alaposabban végig kell gondolni azért, hogy ne adjuk fel az, az alapelveinket, vagy ne adjuk fel az OECD eh, fejlesztési hatásosági alap, eh, alapjait, eh, alapelveit, de azt gondolom, hogy erről sokkal több pár, párbeszéd kell, és nagyon örülök ezért, hogy a biztos úr eljött ma köz, közénk. Köszönöm szépen, elnök. Azt gondolom, hogy végigmegyünk mindenkinek a kérdésen. Következő felszólaló, Ralfú Szurika, aki az A munkacsoport elnöke. Uh, thank you very much. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy boldog, szerencsés és sikeres új évet kívánok Önöknek. Remélem, hogy ez fog állni az együttműködésünkre és a bizottsággal. Az A munkacsoport hétszerült össze az elmúlt évben, és 12 következtetést készítettünk a NIPS-ről, az EDF országokról, hármat a RIPS-ről és az EDF régiókról. Ezek a következtetések, és illetve hármat, hármat a DC-ről. Nem tudom, hogy mi történik Eritreában. Nagy csalódást okozott az egész, hadd mondjam el. A bizottság nem vette figyelembe a mi véleményünket, Biztos úr, nagy öröm önnel együttműködni, de az a benyomásom, hogy nem azonos szinten működünk együtt a bizottság szerveivel. Még csak vissza sem igazolják, hogy megkapták az álláspontunkat. Egyidejűleg ön tudja, hogy az EDF bizottság minden egyes alkalommal következtetéseket vont le, és elmondta, hogy kaptunk megjegyzéseket a parlamentről, de azt soha nem mondták, hogy tiltakozást kapta, kaptak a parlamenttől, hiszen elsősorban tiltakozásokat nyújtunk be a programokat illetően. Egyidejűleg elismételném, ami elhangzott, hogy az EDF programa, programja nagyon fontos eszköz az Európai Unió kül- külpolitikájában, és megfelelően kell felhasználni és ezzel kell fejleszteni a bizottsággal való együttműködésünket. Ön a közvetítő kapocs a parlament és a bizottság között. El kell mondanom, hogy az álmunkacsoport soha nem kapott semmilyen hivatalos vagy nem hivatalos reakciót a bizottságtól. Csak egyszer kaptunk egy levelet, a középázsai programmal kapcsolatban, eh, amelyben küldtünk egy levelet, és a bizottság eh, megváltoztatta az esetben az AP-t. Ezeket mind végignéztük és végiggondoltuk, és ezért szorosabban szeretnénk együttműködni a bizottsággal, és nem csak önnel, és szeretnénk ezeket a fontos eszközeket, az EDF-t, a dc t a fejlesztés együttműködési eszközt felhasználni arra, hogy az értékeinket közvetítsük. Ezeknek az országoknak tiszteletbe kell tartani az emberi jogokat, a demokráciát, a jogállamiságot. Végül, de nem utolsó sorban, mivel itt vannak az alsóházi kollégák, elismételném azt a tényt, hogy nagyon fontos, hogy az Egyesült Királyság megmaradjon az Európai Unióban, hiszen nagyon sok nemzetközösségi ország e, kedvezményezettje az EDF programoknak, és hogyha kilépnek, akkor a fontosságuk, befolyásuk és mozgásterük jelentősen csökkenni fog. Az Egyesült Királyság nem lesz olyan fontos szereplője a világ ügye, ügyeinek, hogyha kívül marad az Európai Unióban, az az ő érdekük, valamint az Európai Unió tagállamainak is ér, az érdeke, hogy az Egyesült Királyság az EU tagja maradjon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, ezt majd még folytatjuk, és felkérjük a sajázi képviselőket, hogy vá, válaszoljon. Anna Zaborska, de Szilva Pereirát helyesít, helyettesíti, a közép-ázsiai, panafrikai programok e, ez AKC együttműködés kérdésében. On behalf of the work... Köszönöm. A C munkacsoport nevében szeretnék néhány megjegyzést tenni a munkánkkal kapcsolatban. Sajnálom, de elmondandóm eh, hasonlít ahhoz, amit eh, Frunzulika úr elmondott. 2014. október és 2015. decemberek között hét eh, programozási dokumentumra reagáltunk, írott konklúziókkal együtt, és további információt, valamint biztosítékokat kértünk. Rendszeresen kértük a nyomonkövetést, további tájékoztatást az EIC-től és a bizottságtól olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyek az ellenőrzési munkánkkal kapcsolatosak. A szegénység visszaszorítása, valamint az ódiával való megfelelés hiányos volt, ami a, az intraakácsi stratégiai dokumentum feletti ellenőrzésünket illeti, a finanszírozással kapcsolatban aggájaink merültek fel. Többek között a munkacsoport rámutatott arra, hogy hiányos volt az információ az afrikai békeeszközről, annak ellenére, hogy a helyi ágazat a költségvetés negyedét képviselte. A források elosztásával kapcsolatban is hiányosságok merültek fel, és a más programok finanszírozásával való átfedések is, valamint az ODA-val kapcsolatos megfelelési kritériumok tekintetében is aggályok merültek fel a szegénység visszaszorítása érdekében tett eh, javaslatokra is kitértek a megjegyzéseink. Több alkalommal ország specifikus kérdésekre is eh, rámutattunk, amelyek eh, vett véleményünk szerint nem kellőképpen értékeltek. Ugyanakkor a munkacsoport formális választ az Európai Bizottságtól nem kapott. Az IIAC sem reagált egyetlen esetre sem kivéve azt a korlátozott választ, amelyet a Gambiára vonatkozó nemzeti indikatív programra kaptunk. Éppen ezért szeretném megkérdezni öntől, biztos úr, hogy helyezne nagyobb hangsúlyt az együttműködésre a C munkacsoport és az Európai Bizottság között. Fontos és szükséges az, hogy az Európai Bizottság készségesebben adjon választ az Európai Parlament és azok annak megválasztott képviselői által tett agályokra. Köszönöm, köszönöm Záborská asszony, Mária Hajduk a zöldektől. Köszönöm szépen. Én is szeretném még egyszer hangsúlyozni, tisztelt biztos úr, szeretném először is megköszönni, hogy eljött hozzánk ma, de egy kicsit lehangoló, hogyha az adófizetők pénzének ellenőrzését megfelelően próbáljuk ellenőrizni, megfelelően próbáljuk végezni, és aztán ilyen hiányos válaszokat kapunk a bizottságtól, vagy amikor a bizottság egyáltalán nem veszi figyelembe a parlament javaslatait, mint ahogy az Eritrea kapcsán történt. De hangsúlyozom azt, amit Záborská asszony már részletesen kifejtett, én is a C munkacsoportban dolgozom, hasonló pontokat szerettem volna kiemelni túl rövidek a határidők, egész egyszerűen lehetetlenség megfelelő munkát végezni így. Kiegészítésképpen pedig azt szeretném elmondani, hogy említettük a dokumentumok titkosítását, némileg ellentmondásos ez, hiszen jelentéseket készítünk olyan országokra vonatkozóan, amelyekkel foglalkozunk a munkacsoportban, aztán ez a parlamenti munka során megint előjön, és itt nyilvános a munka, amelyet végzünk. Kérdés tehát, hogy ezt a bizalmasságot, a dokumentumok bizalmas kezelését hogyan végezzük. Szeretnék még valamit elmondani egy olyan kérdés kapcsán, amelyről eddig nem hallottam. Ez a kotonúi megállapodás, amely 2020-ban lejár az eszmecsere arról, hogy mi következik majd ezután, már folyamatban van, a bizottság 2015. októberében a zöld könyvét elő is terjesztette, ezt követően pedig a nyilvános konzultációt is megkezdték, ez decemberben járt le. Szeretném tudni, hogy vannak-e már konkrét eredmények, illetve értékelték -e ezt a nyilvános konzultációt. És ha igen, akkor hogyan értékelik a további megállapodást, és mikor kívánják erre vonatkozóan a javaslatot előterjeszteni. Köszönöm. Thank you. Last but not least, uh, Köszönöm szépen. És végül, de nem utolsó sorban, utolsó képviselőnknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr. Tisztelt elnök asszony, a Költségvetési Ellenző Bizottság szemszögéből szeretnék pontosítani egyet mást, amiről hallottunk most. Déva úr ugyanis a Kont bizottság egy munkadokumentumát említette, itt valóban erről van szó. November vége óta, november végén készült el ez a dokumentum, és a Kont bizottság feladata elkészíteni ezt az anyagot. Miről is van itt szó? Nos, itt arról van szó, hogy az Európai Külügyi Szolgálat indoklásával az EU delegáció vezetők a különböző országokban meglettek bízva azzal, hogy az EU alapokat, tehát a fejlesztési alapokat, valamint ezeket az országokban, ahol fejlesztési politikát folytatunk, illetve olyan országokat, amelyekre kiterjed a politika, ezen alapokat kezeljék és az a feladatuk, hogy évente jelentést készítsenek el. Ezen éves jelentések 2012 óta a fejlesztés politikát is érintik, 2015 után pedig végre remélhetőleg a szomszédság politiká területéről is érkeznek majd, és ezek alapján egy 16 kritériumot tartalmazó katalógust készítünk el ezen eszközök rendelkezésre állnak majd a fejlesztéspolitika céljából, egyfelől, másfelől pedig értékeljük azt is, hogy elértük-e valóban azon célokat, amelyeket el szeretnénk érni ezen projektekkel, lehetséges -e ezeket még elérni, avagy nagy kockázat kapcsolódik-e a célok eléréséhez. Tehát egyfelől ugye a források elköltése, másfelől pedig a célok elérése az amiről tájékoztatást adnak a különböző delegációk, a külügyi szolgálat. Ezen jelentések most első alkalommal, és itt a kontitkárság óriási munkát végzett, a 2014-jel kapcsolatos mentesítési eljárással kapcsolódnak most össze, ezt összevetettük a 2013-ra vonatkozó jelentésekkel, és itt valóban következtetéseket is levonhatunk a jelentések összevetéséből, és azt hiszem, hogy ezek elgondolkodtatóak. Ugyanis ha például az hangzik el, hogy az úgynevezett ráloknál van egy 20 milliárdos összeg, amelyet tolunk magunk előtt évenként, akkor azt hiszem, hogy ez egy olyan összeg, amelyet nem söpörhetünk csak úgy a szőnyeg alá, 805 projektnél, amelyek a teljes összeg kb. 50%-át teszik ki a fejlesztés politika terén. Itt ugye ezekhez narancssárga fény vagy sárga fény kapcsolódik, például a Budget Support Action-nél 20% esetében abból kell kiindulnunk, hogy ott a célokat nem értük el. Ez ugye szerepel a dokumentumban, nem titkos, hanem nyilván a hozzáférhető dokumentum ez. És a főképviselővel tartott ülésünkön is ezt megemlítettük. Ugyanakkor ő azt mondta, hogy mindenről nem vele kell egyeztetnünk, hiszen nem ő illetékes a költségvetésért, hanem ezt a DEFCO és az ECO illetékesével kell megbeszélnünk. Ő ezt nyilatkozta. Ugyanis az ő hatásköre más. A külügyi szolgálattal kapcsolatos munka más tárcát érint. Az általam imént említett bizottság lenne, lenne illetékes. Ezt azért is hangsúlyozom, mert a munkacsoportokban dolgozó kollégák azt nyilatkozták olyan esetekben, ahol ellenőrzési jogkörrel rendelkezünk, hogy a fejlesztés politikát ki kellene emelnünk. Eddig a fejlesztés politika, ezt önök is tudják, nemzeti szinten is egy olyan téma volt, amennyel azt mondtuk, hogy jót cselekedünk, és remélhetőleg ennek lesz majd valami eredménye, de igazából nem állt soha a politika középpontjában a fejlesztés. Most azonban azt tapasztaljuk, hogy azon országokból, ahol segítséget nyújtottunk, vagy szeretnénk nyújtani, most elhagyják országaikat különböző okoknál fogva, mert azt állítják, hogy ott már nem biztos a megélhetésük, Európába jönnek, és felmerül a kérdés, hogy a fejlesztés politika mit tesz annak érdekében, hogy megoldja azon problémákat, amelyek az emberek menekülését előidézik. Itt nem kellene, hogy legyenek tabuk, vagy különböző titkos megállapodások, bizalmas dokumentumok, hanem átláthatóságra van szükségünk tapasztaltam azt is, hogy több projektünk olyan partnerekkel, amelyek az EU-n kívüliek, ugye az ENSZ-hez folynak, különböző mm, pénzügyi intézmények finanszírozásában is részt veszünk, az ottani projekteket támogatjuk, például a Világbank esetében, aztán vannak különböző államszervezetek, mint az Afrikai Unió, hogyan tudjuk egyáltalán ellenőrizni azt, hogyha, hogy a különböző európai alapokból származó pénzek, amelyek még csak nem is képezik részét az európai költségvetésnek, valóban azon célból lesznek felhasználva, amely célt szeretnénk elérni. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, és úgy gondolom, hogy a Fejlesztési Bizottságnak, a KONT Bizottsággal együtt kellene megvitatnia, mindenkinek a saját szemszögéből kellene ezt a kérdést megközelíteni, és egyidejleg úgy gondolom, hogy legfőbb ideje annak, hogy a félidei értékelésről beszélve megvitassuk azt is, hogy az európai fejlesztési alapot végre helyezzük az európai költségvetésbe. Thank you. Well, just to say that we are... Köszönöm szépen. A költségvetési mentesítés a napirend része. Ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon alaposan meg fogjuk vizsgálni, hiszen vannak tényeink. Azt is megvitattuk, hogy az a mi, fel, a mi feladatunk az, hogy előre ellenőrizzük a um, tervezeteket, és azon kell elgondolkodni, hogy hogyan kell ellenőrizni az események után, hogyan kell ellenőrizni a folyamatban lévő programokat, és erre majd vissza kell térni. Nagyon fontos megnézni mindennek a hatását hiszen vannak félidei pénzügyi ellenőrzési időszakok, ahol meg kell nézni, hogy hova irányoz, irányozták az alapokat, és hogyan kapott egyre több alapot az LDC, amit e-, Sárl említett, a trust fundok, a migrációs kérdéseket át kell tekintenünk, és ezt a féldei felvizsgálat munkaprogramjába fogjuk beilleszteni. Biztos úr rengeteg kérdést kapott, nem akarom ezeket részekre bontani, átadom a szót önnek. Köszönöm szépen. És köszönöm a képviselőknek a megjegyzéseiket, a javaslataikat, a kérdéseket. Számos nagyon fontos témában, amelyek az EU fejlesztési együttműködési politikáját érintik és annak még hatékonyabb megvalósítását. A fenntartható fejlődés célja érdekében. Nagyon sajnálom, hogy először az Európai Unió általános fejlesztési politikájának hatékonyságával kezdtem, hiszen volt számos sajtó esemény, amely kiszivárgott anyagokon alapult, és amelyek nem a Költségvetési ellenőrzés Bizottságtól szivárogtak ki, hanem belső elemzésekből, amit a szakbizottságok hivatalai állítottak elő, és amelyek ahhoz a következtetéshez vezettek, hogy a az Európai Unió fejlesztési eszközeinek legalább a fele e, dugába dőlt, vagy akár, e, ahogy a média fogalmaz, lehúzhatták a WC-n. Ez egy belső dokumentum volt, amelyet a, költségvet, a bizottság költségvetési szolgálata, szolgálata ké, készítette, a, készítette a külső e, segélyvezetésekről. E, Ez egy vezetési eszkö, e, papír volt, és nem értékelési papír, tanulmány. Éves belső menedzsment eszköz volt, amelyet az EU delegáció vezetői készítettek, és amely rámutat egyes lehetséges nehézségekre és késésekre a megvalósítási cikluson belül. A partnerországokban még megvalósítás közben. Csak egy pillanatfelvétel a helyzetről az első év végén. Ez a vezetési eszköz megmutatja, alapján a bizottság kiigazító intézkedéseket tud elfogadni akkor, hogyha a nehézségeket tapasztalnak a megvalósításban, és a kiigazítási helyreigazító eszközök révén próbálják visszaterelni a saját medrébe ezeket a folyamatokat. Ez a vezetési eszköz nem a vég, végeredményét méri a projektnek, ezért nem kezelhető értékelésként, nem az egyes programok végső hatását írja le a partnerországokban, és nem is kezelhető eszközként, amely bemutatja, hogy mi, hogyan teljesítjük a pénzügyi szabályokat. Minden évben a Költségvetési Szakbizottság ellenőrzi a mentesítési eljárást, a számvevőszék rendkívüli és rendes jelentéseket ad ki, és minden egyes évben egyértelmű mentesítést kapunk a fejlesztési projektekre. A hiba arányának a projektnek alacsonyabb, és sokkal közelebb van a a várható hibarányhoz, mint néhány olyan projekt, amelyet az Európai Unión belül valósítanak meg más házon belüli eszközökből, szemben azzal, hogy annak ellenére, hogy nagyon kockázatos területeken vezetjük le ezeket a fejlesztési programokat. Semmi újat, semmi rendkívülit nem tartalmaz ez a jelentés. Ez minden évben megjelenik, E, és jelzi, hogy mely programok e, vannak lemaradásban, és hol lehet számítani nehézségekre, de nem az egyes programok hatékonyságát értékeli. Leírja, hogy most e, megvalósítjuk, vagy most vezetjük be az úgynevezett keretet. Ez lesz a legjobb eszköz arra, hogy itt ebben a szakbizottságban és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban, valamint a számvezetőszéknél ellenőrizzük, értékeljük a valós végső hatását, eredményét a mi projektjeinknek. Azt szeretném, hogyha mindenki ezekre a valós tényekre koncentrálna, amelyeket az eredménykeret produkál, hiszen csak ez tekinthető az értékelés igazi alapjának. Ez mutatja meg az egyes projektek eredményét, amely nem csak az inputra koncentrál, ahogy azt korábban tettük. Mindezt szem előtt tartva azt kell mondanom, hogy az a jelentés, amely ment a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságban, és ezt megbeszéltük az én mentesítési eljárásom során is, és Han biztos eljárása során is, és ő mindent elmagyarázott, ahogy ezt mi tesszük most. Ez a dokumentum és a sajtó megjegyzései téves, ha nem szándékosan táv, téves feltételezésen alapszanak, Eh, és azt mondják, hogy minden projekt késedelmet szenved, vagy hatástalan, és azt mondja, hogy eh, azt, azt sugalja, hogy ezek mind kudarcot fognak vallani. Ez nem így van. Minden projekt ciklus során azt látjuk a fejlesztési projektekben, hogy eh, azok az indikátorok, amelyek 25-30 évre készülnek, és amelyel helyre lehet igazítani a teljes projekteket, azok nem valós tényeken alapulnak. A projektjeink élettartama átlagban 5-6 év, és az adatok azt mutatják, hogy ennyi időre van szükség a projekteknek e, a kifutásra, nem átlagban, de az esetek legnagyobb e, részében. Ezért e, azt kérem, hogy az itteni kollégák és a parlamentben és a bizottsági szolgálatoknál is, hogy működjenek együtt azok, azon tények keretében, amelyek lehetővé teszik, hogy egyértelmű eredménykeretet alakítsunk ki, és az legyen az alapja a programok hatásának, hatékonyságának értékeléséhez. az Európai Unió fejlesztés együttműködési projektjeiben. Szeretnénk most visszatérni az eszmecserére a stratégiai párbeszéd megvalósítására, a fejlesztési együttműködési eszközről és az EDF-ről. Nagyon szépen köszönöm a véleményüket, és hogy jelezték azokat a kérdéseket, amelyek részük, amelyek részük képezik ennek a folyamatnak, és amelyeket együtt kidolgozandó kérdésekként kell kezelni. Látom, hogy általában a Deveszakbizottság együttműködése és kapcsolata erőfeszítései nagyon magas szinten folynak, folytak a, a bizottság és a szakbizottság mandátuma idei első évében. Soha nem gondoltam volna, hogy az ellenőrzés, a stratégiai párbeszéd és az intézményközi egyezmények kérdése, kérdését hatalmi játszmaként kéne kezelni, és azt kéne nézni, hogy kikerül ki győztesen az egyes együttműködési területeken. Az a véleményem, hogy az mi párbeszédünk és a mi együttműködésünket mindig is a lelkesedés, az ambíció, a szakértelem, a kompetencia hajtotta azért, hogy a fejlesztési együttműködést a lehető legmagasabb szinten hajtsuk végre, és a lehető legmagasabb, globál, legjobb globális hatást érhessük el a szegénység felszámolásában és a fenntartható fejlődés céljának elérésében. Ezért ez az együttműködés, ezt az együttműködést a, az intézményi korlátok is irányítják, intézményközi megállapodások is, de azt látom, hogy pont ezen a területen a intézményközi megállapodás keretein belül rengeteg ö, mozgástér van még azért, hogy hatékonyabbak lehessünk, annak érdekében, hogy mindenki elegendő információt kapjon, és több tudást szerezhessen, és ö, ennek révén gyakorolhassa a saját befolyását, vagy ö, hozzájárulhasson a programok átfogó hatásosságához. Ezért ezért bátorítom önöket, kérem önöket és a szolgálatainkat, hogy kövessék a fejlesztési együttműködés közös célját a lehető leghatékonyabban, az intézményközi egyez, egyezmények határai között, annak érdekében, hogy megtaláljuk a lehető legjobb módját annak, amelyre, amelynek révén időben eljutathatjuk a dokumentumokat, és amelyek, amelyek révén mindenki nyomon követheti az ellenőrzési folyamat minden lépését, és amely válaszol a bizottsági szolgálatok részvételére és a munkacsoportok munkájában, ahol nagyon nyílt párbeszéd folyik, amely lehetővé teszi, hogy foglalkozunk azokkal a kérdésekkel, amelyeket önök felvetettek, és amelyeket fel kell számolni. Az Európai Bizottságnál készséget mutattunk arra, hogy a minden tőlünk telhetőt megtegyünk az intézményközi együttműködés keretein belül és azon túl is. Elköteleztük magunkat azért, hogy önkéntes, informális ellenőrzést tartsunk az EDF fölött. Elfogadtam és elismertem, elismételtem ezt az elkötelezettségemet a bizottság részé számára is, és azt gondolom, hogy ebben a szellemben kell folytatnunk a munkát a fejlesztési projektekben. Ezért Nagyon örülnék, hogyha ez a mai megbeszélés lendületet adna a szolgálatainknak arra, hogy jó szándékkal és nyitottsággal foglalkozzanak azokkal a kérdésekkel, amelyeket önök jogosan soroltak ma fel. Az ellenőrzési eljárást illetően és arról, hogy ezt miként lehetne folytatni. Szeretnék még a megvalósítás kérdésével is foglalkozni, a megvalósítási kapacitás kérdésével globális kontextusban, a 2030-as agendát illetően valóban bevonjuk a bizottságot meg is kezdtük már ezt a munkát. Megfogalmaztuk azt az átfogó megközelítést, kezelési módot, amelyel a 2030-as agendát kezeljük, feldolgozzuk, és amelyel elérjük a fenntartható fejlődés céljait az Európai Unión belül és a külügyi intézkedéseink révén azon, azok azon határain kívül is. Új, nagyobb, széleskörű stratégiai dokumentum fog születni, amely nem a 2020-as növekedésről fog szólni, hanem e, bevezeti a fenntarthatóság fogalmát a fenn, növekedésben, a fejlődésben, munkahelyteremtésben és stratégiai módszert e, ad a 2030-as agendához. De függetlenül a fenntartható Európa sebességétől és tartalmától és ennek átfogó terveit függetlenül mindannyian együtt kell dolgoznunk azon, hogy jobban meghatározzuk a külügyi akcióinkat, tevékenységeinket, azt, hogy miként tudunk hozzájárulni a fejlesztési, fejlesztési politikákhoz a partnerországokban, és nem csak újra kell nyitni, de felül kell vizsgálni az európai konszenzus kérdését a fejlesztésről, és erre azért van szükség, hogy a lehető legkoherensebb, összehangoltabb fejlesztési politikát tudjuk elfogadni, és azért, hogy ne legyen 29 különféle fejlesztési szakpolitika a 28 tagállamban, és egy és még egy a bizottság részéről. Ezért egyetértése van szükség fejlesztés kérdésében, és azt látjuk, hogy ez egy olyan terület, ahol támogatnak minket a tagállamok. A múlt decemberi informális tanácsülésen eljutottunk az egyetértésnek erre a szintjére, hogy kimondtuk, hogy felül kell vizsgálni a fejlesztésre vonatkozó egyetértéseket, és ez év során sokkal konkrétabb tartalmat fogunk tudni megfogalmazni a konszenzushoz. Mindezt év végére tervezzük. Ez nagyon összefügg a kotonó utáni döntéseinkkel is. Az európai e, módszer kialakításával a 2020 e, utáni periódusra nézve e, az alkácsi országokkal fenntartott partnerség kérdésében. Nyitott végű közmeghallgatást tartottunk, konzultációs folyamatot, és jövő héten E, tekintjük át e, és értékeljük ezeket, e, ezt a tényfeltáró folyamatnak az eredményeit. Nyáron elkezdjük a hatástanulmány készítését, és különféle terveket fogalmazunk meg arról, hogy az Európai, Európai Unió milyen választ ad a kotonú utáni eh, időszakra, és az év végére, következő év elejére eh, eljutunk oda, hogy eh, egyértelmű álláspontot, javaslatot tudunk megfogalmazni európai szinten, amelyet aztán megvitathatunk az AKC partnerekkel a 2018-as évet megelőzően, amely a kezdőéve lesz a kotonó utáni tárgyalásoknak. A kotonó utáni tárgyalásokat eh, be kell illeszteni a 2030-as eh, agendába eh, egyetértésben a fejlesztésről szóló felülvizsgált egyet, megállapodással. Volt több megjegyzés is a trust műveletekről. Ezek a trust nem túl innovatívak, hanem egy, csak egy újabb eszköz, újabb megvalósítási eszköz a fejlesztési szakpolitikában. Mostanáig három ilyen trust fundot hoztunk részre, Közép-Afrikár részére, aztán a MADA eh, Trust Fundot eh, Szíria részére és a menekültügyi, menekültválság kezelésére, és a harmadik, a legnagyívűbb pedig az Európai Trust Fund, amelyel a migráció eh, kérdéseit próbálj kezelni Száhelben, Észak-Afrikában. Most fogjuk létrehozni a negyediket Kolumbia részére, hogyha a béke megállapodások eljutnak abba a szakaszba, hogy ott mi szeretnénk támogatni a megvalósítást. Ezeknek az alapoknak a fő oka az, hogy fel tudjuk gyorsítani a műveleteket a pénzügyi eszköz révén. A Nemzeti indikatív programok eh, élettartama, ahogy mondtam, 5-6 év, itt pedig eh, valós hatást tudunk elérni egy-két éven belül, és ez akkor fontos, amikor eh, a, például a migráció kiváltó okait kell, akarjuk kezelni, munkahelyteremtéssel, a, a származási országban béketeremtéssel, illetve a migránsok kapacitását szeretnénk fokozni, hogy saját ügyeiket kezeljék. Folytatjuk is ezeket a műveleteket, de nem csak átterelni szeretnénk már meglévő pénzügyi eszközöket, ahogy ezt eh, az afrikai eh, alap esetében láttuk, ahol a tartalékokat vontuk be különféle más fejlesztési eszközökből azért, hogy 1,8 milliárd eurót eh, gyű, hozunk össze finanszírozásra, és azt láttuk, hogy a tagállamok is rendelkezésünkre bocsátják ugyanezt az összeget. hiszen csak 83 millió, 83 millió, tagá, millió eurót tudtak a tagállamok erre a e, pénzalapba befizetni. A Trasszand műveleteket szeretnénk bevonni tehát a bizottság és tagállami közös műveletekbe, és azt gondolom, hogy így kell folytatnunk a jövőben is és lehet, hogy né- még néhány új ilyen alapot létrehozunk. Szerintem nem ez lesz a legfontosabb kezelési módja, erről közel sincsen szó. Ez csak egy kiegészítő módja a mi tevékenységeinknek. A migrációs és az afrikai trasszandok azt mondják, 1,8 milliárd euró, euróról van szó, és ezek azt mutatják, hogy Afrika esetében pedig 20 milliárd euróról van szó. A bizottság és a tagállamok fejlesztési programjában sokkal hatékonyabb lesz, és sokkal jobban kiegészíti a beavatkozásokat, amelyek párhuzamosan folynak a rendes alapok működésével. Biztosítani szeretném önöket hogy ez a szakbizottság és magam a fejlesztésé felelős biztos készek vagyunk arra, hogy a lehető leg, legteljesebb mértékben együttműködjünk önökkel a fejlesztés együttműködésben, és biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk a megfelelő, a leghatásosabb megállapodásokat, amelyek eh, figyelembe veszik az önök hozzászólásait, és a sokkal jobb, nagyobb mértékben, mint eh, eh, korábban. Ami pedig a mi párbeszédünket illeti az informális eszmecserét és az ellenőrzés sérjárást is, megállapodás szerint rendszeresen évente szívesen eljövök, akkor, hogyha ez elősegíti a, a jobb közös együttműködést. Köszönöm szépen. Thank you very Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Nagyon, nagyon gyorsan, mert biztos úr már így is késésben van, tehát először megadom a szót. Tehát igen, értékelem, nagyra értékelem. Eh, Diva alelnök úr, illetve Celler kolléga véleményét. Ezért szeretném elmondani, hogy a DEVE képviselője részt vett a kontülésén, Margarini asszony ö, látogatásán, de, de nem kaptunk szót. Ami pedig a munkadokumentumot illeti, amelyet a Sunday Times megemlített, tisztelt kollégák, ez az Európai Uniós, nem Európai Uniós országok irodáinak a véleményét mutatja, és ez egy pillanatképet mutat, nem méri a projektek végső eredményét. Másodszorban pedig ez, a, ez egy munkadokumentum. A Sunday Times két konkrét projektre utal, amelyeket ellentmondásosnak, illetve kudarcra ítéltnek nevezett. Az egyik egy nigériai projekt, a másik pedig egy napelemmel, napenergiával foglalkozó projekt. Ezek működő, működő projektek. Természetesen vannak hibák, nem akarom megvédeni a bizottságot, de ki kell mondani az igazságot, különösen akkor, hogyha ilyen sokan hallgatják a, a bizottságunk ülését. Tisztelt kollégák, nagyra becsülöm a véleményüket, kiváló tagok, tagok önök itt ebben a szakbizottságban, de azt kérem, hogy olvassák el a bizottság londoni reprezentációnak válaszát a Sunday Times cikkére. Ez nagyon fontos, különben különben azt mondhatnánk, hogy a Brexit támogatókat fegyverzi fel csak ez a cikk, ezzel pedig nem értenék egyet. Köszönöm, elnök. Sárda, nagyon röviden. Szerintem nagyon fontos ez a vita, és ezért is kértem szót. Nem szeretném, hogy hogy a az újságírók, illetve a média csak valamilyen, valamilyen homályos elképzelést vázolnának a fejlesztési támogatásról, amennyiben késed, késekedik egy projekt, Itt pontosan arról van szó, hogy a bizottság bizonyos elővigyeltatossági intézkedéseket tesz, és megpróbál óvatosan eljárni a kifizetések területén, hogyha egy projekt késlekedik, a megvalósításban ennek megvan, a, megvan az oka. Tehát nem szabad azzal az érzéssel kilépni ebből a teremből, hogy, hogy itt vádolnánk a fejlesztési politikát. Nagyon sokan támadják a fejlesztési politikát, ne hagyjuk, hogy tönkre tegyék azt olyan okok miatt, amelynek nincsen semmilyen e, igazság a hátterében. Ezt, ezt nagyon fontos, hogy kimondjuk itt magunk között is, illetve a média felé is, megfelelő nyilatkozatra van szükség, vagy a bizottság részéről, vagy a külügyi szolgálat részéről, tehát fontos, hogy ne, ne legyünk az összeesküvés részei, ne támadjuk így tehát a tétlenségünkkel a fejlesztési politikát, hanem konkrét nyilatkozatot tegyünk. Pinkston úr egy pár hónappal ezelőtt eljut, ellátogatott hozzánk, és azt mondta, hogy a bizottság nem megfelelően hajtotta végre a projektet, ugyanakkor ugyanez a számvevőszék kritizálja a kiadások szintjét. De hát itt ugyanarról a dologról van szó, aztán az OECD is kimondta, hogy nincs kellő mértékű pozíció, illetve poszt, személyzeti háttér a projektek megvalósítására. Tehát nagyon fontos, hogy ez, ez a tűz ne terjedjen. Mindenkinek elmondom, hogy a Költségvetési Bizottságban is hangsúlyozni kell, hogy nagyon-nagyon konkrét vívmányok születtek itt ebben a bizottságban, és ezt nem szabad csak úgy a kutyák elé dobni. Elnök, köszönöm szépen, valóban komoly kérdésekre van szó, és komolyan kell ezekkel foglalkozni, és ez az egész a múlt héten történt. Engem arra kértek, hogy egy olyan dokumentumra reagáljak, amely igazából nem is hivatalos dokumentum, tehát nem tudtam megtalálni, nem tudtam rá reagálni, és itt van. Zsákim, de tényleg nagyon gyorsan, Joakim. Hát, úgy állítják ezt be, mintha a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság állította volna ezt elő, de nem, nem erről van szó, itt pusztán arról van szó, hogy összefoglaljuk a külügyi szolgálat jelentésének összefoglalása ez, és az ott szereplő kijelentéseket komolyan kell vennünk, és módosítanunk kell a szöveget, a külügyi szolgálat is egyébként erre kér, és ezt végre kell hajtanunk. A másik dolog az, amiről itt beszéltünk eddig már többször, hogy gyakorlatilag sokszor nem tudjuk, mi történik a fejlesztési politika keretében. A munkacsoportok, ha megkapják a projekteket, három-négy nap áll rendelkezésükre, hogy az éves cselekvési tervekről, vagy regionális, vagy több éves cselekvési tervekről állást foglaljanak, de hogy ezekkel mi történik, ki tudja Többször megpróbáltuk 2014-ben áttekintést kapni arról, hogy 2014-ben az alapokból milyen projekteket hagytak jóvá, de még ezt az Excel táblázatot is egy bizalmas ülésen kellett megvitatnunk, mert bizalmasnak minősített a dokumentum, de miért? Hogyha jó fejlesztési politikát akarunk végrehajtani, akkor nincs szükség erre a bizalmas jellegre, átláthatóvá kell ezt tenni. Szeretném Celler úr kollégáknak megismételni, hogy nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy itt elsumákolják a hivatalos összegeket, átláthatóságra van szükség. A Gressel jelentés alapján ez a benyomás alakulhat ki, de azt hiszem, hogy ha a fejlesztési politikát szeretnénk védeni, akkor meg kell tennünk azt, hogy, hogy kiállunk mellette, még akkor is, hogyha a részleteket vitathatjuk, azt hiszem, hogy semmi sem indokolja, hogy bárki is azt feltételezze, hogy itt valami rossz történt, aminek politikai következményei lehetnének. Tisztelt kollégák, ahogyan mondtam, a mentesítésről kell beszélnünk. Hogyha konkrét kérdésekkel kapcsolatban módosítókat akarnak benyújtani, amelyekkel a koordinátoroknak foglalkozniuk kell, akkor kérem ezt tegyék meg, és akkor majd beszélünk erről a jelentés kapcsán. Ami pedig az átláthatóságot és a felügyelet illeti, a előprogramozás keretében már foglalkoztunk ezzel, és továbbra is ezt fogjuk tenni majd, ahogy a programok előrelépnek, fejlődnek, tehát kérem, a politikai frakciókkal ö, tegyék ezt meg, beszéljék át, és aztán adjanak be módosítókat. Köszönöm szépen, hogy biztos úr eljött hozzánk, és jóval hosszabb ideig maradt, mint amerre, amire számított. Most pedig lépjünk tovább a következő napi rendi pontra. Azt hiszem a 9-es napi rendi pontot fogjuk előrevenni, mert Héz úr kérte, hogy vegyük előre, ezt a napirendi pontot, így pedig óriási csúszásban vagyunk. Tehát tisztelt kollégák, a 9-es napirendi pont következik utána a 6-os, ez pedig nem más, mint egy vélemény megvitatása az unió szerepéről a változó globális környezetben egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban. Ez egy stratégiai anyag, a következő évek politikáját vázolja. Kérem, hogy csendben hagyják el a termet azok, akik kilépnek most a teremből. Kérem, kint folytassák a beszélgetéseket. Chairperson, thank you very much indeed for the... Kérnék mindenkit, hogy nyugodtan, csendben távozzon a teremből. Kérném, hogy a termen kívül beszélgessenek, hogy az előadó is elmondhassa, ismertethesse a jelentését. Elnök asszony, köszönöm szépen, hogy most beszélhetek erről a témáról, mert az ECOM-ba kell mennem szavazni. Említette elnök asszony, hogy ez egy vélemény, amely nagyon fontos anyagról készült, és úgy gondolom, hogy az egész téma az Európai Unió egy változó globális környezetben, egy összekapcsoltabb feszültségekkel teli és összetette világban egy nagyon fontos téma. Áttérnék magára a jelentésre. Az egyik fő kérdés ebben az, hogy az Európai Unió a maga sokszínűségével, összetett jellegével együtt amikor ugye megpróbáljuk, megpróbálunk javítani a dolgokon, de sokszor félre sikerül. Ebben a kontextusban meg kell értsük a külpolitika és a fejlesztéspolitika komplexitását, jobban kell ezt kommunikálnunk. Másodszorban úgy gondolom, hogy meg kell jegyeznünk azt is, hogy egyértelmű irányra van szükség, egy egyértelmű jövőképre, amikor is ezen, a, ezen különböző komplex témákkal foglalkozunk, látnunk kell, hogy melyek a prioritásaink, holott nem mindig ez történik az Európai Unióban. A másik gondolat, amely megfogalmazódik a jelentésben, az az, hogy nem tekinthetünk befelé, tekintettel arra, hogy nagyon fontos problémákkal szembesülünk a migráció, a bevándorlás kapcsán. Egy kifelé tekintő politikára van szükségünk nekünk, európaiaknak, és a fejlesztés fejlődő országoknak is fokozottabb támogatást kell nyújtanunk. A globalizáció, ha tetszik, ha nem, a realitás része, és ezt figyelembe kell vennünk a döntéshozatal során, amikor jó döntéseket próbálunk hozni az Európai Unióban, mert ennek nemzetközi hatásai is vannak. Szeretném megköszönni a kollégáknak az eddigi hozzájárulásukat ezen anyaghoz. Négy fő aspektusra szeretnék kitérni. Először is a szakpolitikai koherencia, másodszorban a fejlesztés együttműködés fontossága, valamint az, hogy a biztonsági és migrációs kihívásokat ezt hogyan tudná orvosolni, a fejlesztési konszenzus felülvizsgálata, valamint az Afrikába való kapcsolatok. Ami az első pontot illeti, a szakpolitikai koherenciát. Fontosnak tartom, hogy ezt megerősítsük, meg kell erősítenünk a belső és a külső fellépésünk közti összhangot, a tagállamok közti koordinációt, különösen hangsúlyozom annak szükségességét, hogy be kell vonnunk a nemzeti parlamenteket a szakpolitikai koherenciai menetrendbe. Fontos a 28 tagállamban az állampolgárok előtt kommunikálnunk azt, hogy mire törekszünk, ebben konkrét szerep hárul a nemzeti parlamentekre. Továbbá a jelentésben azt is hangsúlyozom, hogy az Európai Uniónak biztosítania kell azt, hogy a fejlesztési célok az összes szakpolitikai kezdeményezésbe kezdettől fogva beépüljenek, tehát kezdettől fogva kell erre a koherenciára törekednünk. A második pontunk pedig a fejlesztési együttműködési célokra vonatkozik. Fontos, hogy ezen célokat beépítsük a jó kormányzásba, demokráciába, igazságszolgáltatásba, a szegénység elleni küzdelembe, valamint az egyenlőtlenségek csökkentésébe és ez kapcsolódik, ehhez kapcsolódik ugye a migrációs kérdéskör. Továbbá egy globális stratégiának figyelembe kell venni azon új kihívásokat, amelyekkel szembesülünk. Gyors válaszadásra van szükség, ez eddig nem mindig valósult meg, a közelmúltban, a közelmúltbeli történelemben. Azt hiszem, hogy ez egy olyan keret, amelyben, amelyet mindenképpen jobban ki kell alakítanunk, a felmerülő válságokra választ kell adnunk. És ahogyan az imént már elmondtam, nem szabad lebecsülnünk, illetve aláásnunk azt, hogy milyen jelentős támogatást élvez a tagállamokban a közös fellépés. Úgy gondolom, hogy az állampolgárok nem csak a fejlesztéspolitikát támogatják, hanem azt is, hogy valóban jót tegyünk a világ egyéb részeiben is, és az európai értékeket közvetítsük. Úgy gondolom, hogy ebbe a stratégiába be kell építenünk a fejlesztési, a fenntartható fejlesztési célkitűzéseket, hangsúlyoznunk kell az európai értékeket, az emberi jogokat, a demokrácia értékeit. Végezetül utolsó pont ebben a jelentésben az Afrikával való kapcsolatokra tér ki. Hangsúlyozom azt, hogy erősíteni kell a fejlesztés, biztonság, kereskedelem és migráció terén a kapcsolatokat. A 2020 utáni AKC partnerség szintén a közös kihívásokra és a közös lehetőségekre kell, hogy összpontosítson. Remélem, hogy röviden sikerült összefoglalnom azt, hogy véleményem szerint miért ennyire fontos a jövőre nézve ez a jelentés a stratégiánk szempontjából. Tudom, hogy a határidő, a módosítók benyújtásának határideje ezen a héten pénteken jár le. Érdeklődve várom a hozzászólásaikat a módosítók formájában is, remélhetőleg ezeket majd a végleges jelentésbe is be tudom építeni. Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretne valaki hozzászólni. Köszönöm, elnök asszony. jelentéstevő vagyok a szakbizottságunk részéről ebben a témában. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jól megfogalmazott jelentés, és örülök annak, hogy a szakpolitikai koherenciát hangsúlyozza a fejlesztés terén, biztosítanunk kell, hogy jobban összekapcsoljuk a fejlesztési szakpolitikákat, a külpolitikát, illetve a belpolitikákat. Ez egy olyan koncepció, ami nagyon fontos eh, ahhoz, hogy a fejlesztési célok elérésében hatékonyabbak legyünk. Örülnék annak, hogyha jobb lenne az érintett felek közti koordináció is, belértve a tagállamokat és a nemzeti parlamenteket, hogy a fejlesztési célokat más szakpolitikák is jobban figyelembe vegyék. Támogatom azt a gondolatot, hogy a fejlesztés eh, politikai célok kulcsfontosságúak a biztonság és migrációs kihívások megoldása szempontjából. Ez az egyetlen megoldás, ha arra törekszünk, hogy az európai értékeket védjük, hiszen a világban a konfliktusok kiéleződnek, egyre többen fognak jönni a jövőben is Európába. Ezt szeretném jobban megérteni, hogy mire gondol az előadó a második bekezdésben, amikor azt írja, hogy rugalmas finanszírozásra van szükség, hogy a biztonság politikai kérdéseket jobban kezeljük, figyelembe kell venni az új realitást, valamint azt, hogy a fenntartható fejlesztési célokat végre kell hajtani. Úgy gondolom, hogy a fejlesztési stratégiák kért vállalt felelős szerep fontos, ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Többet is mondhatnék, de engedjék meg, hogy ennyiben hagyjam. És elnök asszony, távoznom kell egy másik bizottságba, időben oda kell érnem. Előadója vagyok a mentesítéssel kapcsolatos jelentésnek, és a halászattal kapcsolatos jelentésnek is. Kérném, hogy biztosítson időt, hogy ezek után nyilatkozzak ezen pontokról, és aztán engedélyt kérnék, hogy távozzam, mert oda kell érnem. Rendben, mindent megteszünk, hogy időben lezárjuk. Már csak egy hozzászóló van ennél a pontnál, Maria Hajbuch, és akkor a mentesítésre rögtön át is térhetünk. Maria, köszönöm szépen. Nagyon jó, hogy a szakpolitikai koherencia szerepel első helyen a jelentésben, mert véleményem szerint itt eh, van, ezen van mit javítanunk, főleg a belső koordinációt illetően, a belső egyeztetés szempontjából, a külső dimenzió szempontjából is, például amikor a szegénységgel szembeni hatékonyabb küzdelemre gondolunk. Az agrárpolitika, a kereskedelem, a halászatpolitika, valamint eh, a korlátozott eh, erőfeszítések az illegális finanszírozás terén tartósan hatnak a gazdasági és szociális fejlődésre a fejlődő országokban, és éppen ezért közvetlen módon hozzájárulnak a stabilitás megszűnéséhez is ezen országokban, valamint a migrációhoz. Ami pedig a kiváltó okok megoldását illeti. A migrációs kérdésben óriási pénzeket költenek el, a szegénység elleni küzdelem terén is. 2014-ben volt ugye két projekt, amely a líbiai határ ellenőrzéssel volt kapcsolatos, 12,9 millió euróval, és ezt a DC-n keresztül finanszírozták. Ez nem lehetséges, nem lehetséges, hogy ezen pénzeket nem a szegénységelni küzdelemre fordítsák, hanem a biztonsága kapcsolatos projektekre. Az EU az ENSZ fenntartható fejlesztési céljait is meg kell említeni, hiszen ezek a szegénység elleni küzdelem globális keretéhez kapcsolódnak, a békével és a biztonsággal kapcsolatos kérdések is ide tartoznak. Még valami, amikor az EU szerepéről beszélünk egy változó világban, érdemes volna kitérni arra is, hogy az ENSZ, valamint a különböző globális intézmények struktúrája igazságosabb kell legyen, a fejlődő országoknak méltányosabb szerepet kellene ott kapniuk, és a kereskedelmi politikát is összhangba kell hozni a szegénység elleni küzdelem stratégiájával. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Szeretném tudni, hogy a bizottságnak van-e hozzá szólni valója, hiszen a árnyék előadó már el is ment, akkor köszönöm szépen viszonylag az előadónak. Szeretném megköszönni a kollégáknak, akik szót kértek ma délután, és módosítókat nyújtottak be. Ez egy keret, de koherenciára van szükség a kereten belül. Az a kérdés, hogy ez a keret miként alkalmazható minden munkánkban. És egyetértek a kollégákkal ezt nem láttuk meg ma, nem, nem láttuk ma át, és vannak alapvető kérdések, amelyek a koherencia hiányából adódnak, és ebben nyilván egyetértünk. Egyetértek azokkal a megjegyzésekkel is, amely, amelyek eh, a nemzetközi fórumban azoknak a fejlődő országoknak a szerepét hangsúlyozta, akik jelen vannak az ENSZ-ben is. Ezeket kell meg, megvédenünk, át kell adnunk nekik az értékeinket, ezért aztán nagyon várom az együttműködést az árnyék előadóval, és megnézzük, hogy egyetértésre tudunk-e jutni, ebben egészen biztos vagyok, hiszen ez a keret a lehető legszélesebb kell, hogy legyen a, a, az eredmények és a cél, célok tekintetében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök. És Módosítók benyújtásának határideje pénteken, 29-én déli 12 órakor van. És felhívnám a figyelmet, hogy maradjunk a szakbizottság kompetenciáján belül, a vezető szakbizottság az AFET volt, tegyük az előadó munkáját könnyebbé, hogyha túl, túl hosszas eh, módosítókat nyújtunk be, azzal nem sokat érünk el. Köszönöm szépen. Most pedig a 7-es, 8-as eh, napirendi pont következik, az EU általános költségvetése, mentesítése. Az első az EFA-ra vonatkozik, a második pedig a DCI-re. Mindkét jelentés előadója eh, Szunszurika úr. Ön nagyon szorítja az időt, meg is adom a szót azonnal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az EDF-et illeti különféle EU fundok jöttek létre Közép-Afrikai Köztársaságban és Szíriában, aggodalmakat fogalmaznék meg a különféle alapok tekintetében a menekültügyi válság miatt. Végül pedig elmondanám a szakpolitikai koherencia fontosságát, nem szabad erről elfelejtkezni minden eljárásunkban és tevékenységben azért, hogy ezt biztosítsuk, értékelni kell a kiadásokat a PCD perspektívájából minden szak, ide vonatkozó politikai területen. Ami a, a DC-t illeti, az általános költségvetésben e, azt kell elérnünk, hogy 0,7%-os nemzeti jövedelem növekedést érjünk el. Kiemelem azt a szükségességet, hogy a klímaváltozásra fordított összegek erődeálló felhasználása erődeállódik, és na nagyon fontos, hogy alaposan felülvizsgáljuk ennek a kiadásának az ellenőrzését, és nem lehet eléggé ellenőrzni, a, hangsúlyozni a kvantitatív eredményeket, amelyeket nagyon könnyű meghatározni a minőségi eredmények, mint az olyan kérésekben, mint az e- emberi jogok, ez nagyon, nehezebb, nagyon nehéz számukban megfogalmazni, de legalább olyan fontos. A vélemény elmondja, hogy foglalkozni kell az értékeléssel és a monitoring rendszerekkel, a számvevőszék külön jelentésében azok a kritériumok, amelyekkel a projekteket kiválasztjuk, értékeljük és monitorozzuk, ezeket sokkal világosabban kell megfogalmazni. Köszönöm szépen, elnök. Én is köszönöm. Yeah, thank you. Köszönöm elnök azt, hogy nagyon röviden kollégáknak el kellett menni a kapcsolatkérdését akartam szóba hozni a fejlesztés és a biztonság között. Röviden említették eh, eh, az előadásban, és szerepel ez a mentesítésben. Azután, hogy jóvá hagytunk egy új jövekedési szakaszt eh, az SDG 16-ban, a békéről, és hogyha nem tévedek, ezzel foglalkozik már a TAK és az OECD is, új definíciót adnak ki, amely jobb irányt ad a biztonsággal kapcsolatos finanszírozásnak, amelynek fejlesztési dimenzióival is, is van. Azonban véleménycserére van szükség ebben, ezen a területen. Ebből a sarokból ezt eh, támogatásunkat eh, eh, szeretnénk, támogatásunkról szeretnénk őt biztosítani, és az a szándékunk, hogy néhány módosító azt tükrözi, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség az SDG 16 irányításában, anélkül, hogy lebontanánk az alapvető kérdések hatásosságát, hiszen ahogy megállapítottuk, a béke nagyon fontos, és eh, semmiféle fejlesztés nélkül nem lehet elérni. Köszönöm szépen, Maria Hojbrok. Ja, vielen Dank. Uh, auch, auch. Köszönöm szépen. Mindkét vélemény tekintetében van még mit fejleszteni. Hogyha megnézzük a 2010-es költségvetés mentesítését, a hiba arányt az EDF tekintetében 3,8%-ra becsülik, 2013-ban ez 3,4% volt. Ez azt jelenti, hogy a számvevőszék eh, eh, úgy gondolja, hogy a legtöbb hiba a nem teljesítésből adódik, és sokkal jobb exante ellenőrzések csökkenteni tudnánk ezt a hiba határt, tehát jobb, jobb ellenőrzésre van szükség azért, hogy arról győződjünk meg, hogy a pénzeket a megfelelő módon adják ki, költik el. Hasonló megjegyzéseket akartam tenni a nyolcas pontról is. Heidi Hautala a felelőse ennek a kérdésnek. De be fogjuk nyújtani a módosítóinkat, és ezt megtárgyaljuk majd az árnyék előadóülésen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Vajon a bizottság szeretne hozzászólni? Nem? Semmi? Akkor tényleg nagyon rövid lesz az ülés. Hadd mondjam el, hogy a módosítók benyújtásának határideje most szerdán déli 12-kor van. Köszönöm szépen a kollégák munkáját. Most pedig visszatérünk a hatos napi rendi pontra melynek az címe az egyrésztről az Európai Közösség, másrésztről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya közötti halászati partnerségi megállapodás. Ennek előadója Kologlu úr a Goer részéről, aki nem jött ma el, de helyettese um, átveszi a szót. Parancsoljon! Muchas gracias, Linda. Pues sí, mi colega Astelios Kuluglu no podido estar hoy aquí, así que, bueno, en primer... Köszönöm szépen, Linda, és elnézést, hogy a kollégám nem tudott eljönni, az ő nevében fogok felszólalni. Grönland az, az egyike annak a 26 tengeren túli területnek, amelyre ez a megegyezés kitér, halászati megállapodás kitér. Megnéztük az összes fejlesztési következményeit, a sarköri területeken, amelyek állat és növényvilága nagyon sérülékeny. Ezeket a területeket kell megvizsgálnunk. Teljesítenünk kell az oszlóban aláírt 2015-ös egyezményt, amely korlátozza a kereskedelmi halászatot a sarköri óceánban azért, hogy annak az ökoszisztémáját megvédjük partida financiera anual de más de több mint 17 milliós éves hozzájárulást fogalmaz meg. A jegyzőkövnek meg kell erősíteni az EU és Grönland közti együttműködést, és egy fenntartható halászati politikát kell előmozdítania Grönland felségvizein. Egy olyan megállapodásról van szó, amely több halfajra kiterjed, a tengerfenéken élő vörös álsugére, a hal, norvég garnélarák, kapellán, hal is ide tartozik. A fenntartható halászati gyakorlatokat kell előmozdítanunk, hogy a hosszú távú halászatot támogassuk Grönlandon. Ebben a tekintetben a halászati engedélyeket annak függvényében kell kiadni, hogy mennyiben foglalkoztatnak helyi vállalatokat, így lehet a grönlandi társadalom számára legjobban kiaknázni ennek a lehetőségeit. Az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó támogatásnak a grönlandi halászatot kell támogatni, a helyi munkahelyeket, a halászathoz kapcsolódó munkahelyeket. Ennek érdekében az Európai Parlamentnek támogatnia kell a tanács határozat tervezetét, és számítunk arra, hogy ez a bizottság is támogatja a javaslatot. Very much. Köszönöm szépen. Ponga úr kér szót. Meg is adom neki. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is el kell, hogy mondjam, hogy támogatom a halászati kolléga megállapítását, illetve a jegyzőkönyvvel kapcsolatos megjegyzéseit. Ez nagyon jól mutatja az Európai Unió, illetve a Grönland közötti megállapodást. Ez nem európai térség, ahogyan ezt mindenki tudja, viszont társulási szerződésben áll az Európai Unióval. Fenntartható, felelősségteljes halászatot kíván folytatni Grönland, erre vonatkozik a jegyzőkönyv, és ezt ratifikálni szeretnénk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Konzolikázi úrnak el kellett hagynia a termet, de hagyott nekem egy kis üzenetet. A következőről szól. Tudván, hogy jóvá hagyhatjuk, vagy sem ezt a megállapodást, azt javaslom, hogy kövessük a jelentéstevő véleményét, tehát ez a szocialisták véleménye. Európai Bizottság, nem tudom, hogy kérnek-e szót. Tessék, megadom a szót, hogyha ha kívánnak szólni. Röviden kérem. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek. Nagyon röviden valóban, mert annyit kívántam volna hangsúlyozni, hogy az új közös halászati politika elvei nagyon jól tükröződnek ebben az új jegyzőkönyvben, tehát ami elhangzott az az, hogy pontosan megfelel ez a Grönlanddal kötött megállapodásnak, ugyanígy a felesleghez való hozzáférést is biztosítja, illetve ezt is megfelelően szabályozza. Minden megfelel a tudományos tanácsoknak, amelyet itt fogunk megújítani. Az indikatív kvóták benne vannak a jegyzőkönyvben, ezeket éves szinten felülvizsgáljuk, és jelenleg a legfrissebb tudományos szaktanás alapján járunk el. Ami a minket illet, azt gondoljuk, hogy a jegyzőkönyv keretében 10-15 százalékkal növeltük az ágazati támogatást, amely a fenntartató halászati partnerségi megállapodás részét képezi, és ez a nemzeti halászati ágazatot kívánja támogatni a partmenti országokban. Grönlanddal együttműködünk, a 2,2 milliós keretet próbáljuk maximalizálni, plusz 13 milliót fizetünk. Ez kicsit alacsonyabb összeg azért, mert az indikatív kótákat kiigazították a legfrissebb szakértői tanácsok alapján. Köszönöm szépen a támogatásukat és a munkájukat. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük szépen a főigazgatósággal való közös munkát Nem tudom, hogy a jelentéstevőnek van-e még kiegészíteni, vagy nem, nincs rendben. Akkor hadd mondjam el a módosítók határidejét, beadásának határidejét. Január 27-e déli 12 óra szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy csak arról van szó, hogy jóvá hagyjuk, avagy sem ezt a jegyzőkönyvet. Tehát a módosító, amennyiben benyújtanak ilyet, csak arról szólhat, hogy jóvá hagyjuk-e ezt, avagy sem. Kérem, hogy ezt tartsák kézben. Köszönöm szépen, és akkor lépjünk is tovább. Most egy kicsit ugrottunk az időben. Tízes napi rendi pont kérdés, akkor el nem tudom, nem kaptunk semmilyen kérdést. Nekem van egy kérésem a bizottság felé, egy aprócska. Látjuk, hogy a 2015-ös éves jelentés az Európai Uniós 2014-es fejlesztési politikáról megjelent novemberben. Nem tudom, hogy ezt megkaphatnánk-e rendes brosúra formájában. Nagyon érdekes olvasmány, mindenkinek javaslom. Egy éves jelentésről van szó, rengeteg hasznos információt tartalmaz, és az elhangzott kérdések is benne vannak. Jó lenne ezt azonban színesen, színes nyomtatásban megkapni, tehát a rendes brosúrát, ez nagyon jó lenne köszönjük szépen előre is. Valóban, amikor olvastam a vonaton, azt gondoltam, hogy ez rendkívül hasznos. Nézzük, 11-es napi rendi pont, egyéb kérdések. Van-e valakinek valamilyen felvetni valója? Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy fél hétkor találkozunk az alsóház érkező kollégákkal, ekkor lehet kérdéseket föltenni, és ők is ekkor tehetnek föl kérdést nekünk, tehát mindenkit arra kérek, hogy fél hétkor jöjjön vissza a terembe, nagyon jó lenne meghívni őket egy italra, és egy kicsit informálisan beszélgetni velük. Február 17-én és 18-án kerül sor a következő ülésünkre. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és találkozunk itt fél hétkor.